Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ismételten megnyitom a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülését. A mezőgazdasággal fogunk ma foglalkozni. Üdvözlöm a számvevőszék képviselőit, de először Alla Niszala úrnak a számvevőszék részéről adom meg a szót. Öné a szó. Uh, Mr. Chairman, uh, honorable members. Uh, kedves elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy én ismertethetem önöknek a számvevőszék 2010-es éves jelentését a hármas fejezeten belül az agrár és vidékfejlesztési eh, témákban. Ide tartozik a környezetvédelem is, eh, a fogyasztóvédelem, egészségügyi kérdések, halászat. Eh, ennek a szakpolitikai területnek a teljes összege 56,8 milliárd euró volt 2010-ben, ami azt jelenti, hogy az összes EU költségvetésből származó kifizetés 45%-a innen származott. Előadásomban én elsősorban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés szakpolitikai területre fogok koncentrálni, amely két alapot ölel fel. Az egyik az Európai Agrár Mezőgazdasági Garancia Alap, a második pedig az EF, EAFRD, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap. Az első pillér alá tartozó garancia alap E, körébe tartozik a e, single payment scheme, a single area payment scheme és az egyéb közvetlen kifizetések. A vidékfejlesztési kifizetések az EAFRD alapból a második pillér alá tartoznak. Ide tartoznak a mezőgazdasági, környezetvédelmi kifizetések, az elmaradott területeket célzó támogatások és a vidéki infrastruktúra fejlesztést előmozdító kifizetések. Mit találtunk, milyen következtetésekre jutottunk az audit során? Négy dologra szeretnék koncentrálni. Először is a tranzakciók szabályszerűségére térnék ki. Itt a tranzakciók közvetlen tesztelését re szeretnék kitérni. A közvetlen tesztelés a legfőbb forrása a bizonyítékoknak, így ellenőrizzük a szakszerűségét a tranzakcióknak. Ilyen fajta vizsgálatot 238 tranzakcióval kapcsolatban végeztünk, ezek közül 87 mutatott egy vagy több hibát. A pénzügyi hatása ezeknek a bizonyítható hibáknak elérte a 2,3%-ot, ami azt jelenti, hogy a lényegességi szintet, a lényegességi küszöböt meghaladta a hiba százalék. Mint a korábbi években is a számvevőszék auditja megerősítette, hogy nem szabályosan oszlott meg a hibák gyakorisága és pénzügyi hatása az egyes szak politikai területeken. Ami a garancia alapot illeti, az hibák nagy része, majdnem az összes hiba pontossági hiba volt, ami azt jelenti, hogy túl sok földterületet próbáltak elszámolni. A vidékfejlesztési területen azonban jogosultsági hibákat is felleltünk. Másodszorban eh, beszélnék az ellenőrzési és kontrollrendszerekről. A legfőbb kontrollrendszer eh, szerepe az, hogy a két eh, alappal kapcsolatos tranzakciók szabályszerűségét ellenőrizze. Ez a e, legfontosabb ilyen rendszer az IAX rendszer. A mi 2010-es auditunkban arra jutottunk, hogy az IAX hatékonyságát az adatbázisok pontatlansága és a nem megfelelő keresztellenőrzések eh, aláássák. Eh, hadd mondjak egy példát, az egyik eh, IAX adatbázisra az LPIS adatbázis, a Land Parcel Identification System. Ebben a rendszerben digitális térképekkel viszik be, és ortofotókkal viszik be az adatokat. Azonban az ortofotók használata jelenleg opcionális. Találtunk olyan területeket, amelyek valójában er, erdőt amelyeket erdő fedett le, és mégis szerepeltek ebben az adatbázisban. Emellett az LPIS adatbázisban szereplő információk egy része már elavult. Ez természetesen a keresztellenőrzések eredményeit aláássa. Harmadik megjegyzésünk az az, hogy a legtöbb támogatási alap vonatkozásában a tagállamoknak legalább 5%-nyi helyi ellenőrzést, területi ellenőrzést kell elvégezniük. Amikor ezeket mi újra megcsináltuk, ezeket a terepellenőrzéseket, azt találtuk, hogy azokat nem végezték el eredetileg megfelelő módon. Hibás számításokat és méréseket találtunk, és ezek felróhatóak a tagállami hatóságoknak. Emellett, amikor a környezetvédelmi főigazgatóság eh, belső ellenőrzési rendszerét vizsgáltuk, azt találtuk, hogy egyes ellenőrzések nem megfelelően voltak dokumentálva. A negyedik megjegyzésem az, hogy eh, a 2009-es eh, agrárköltségvetés a kettes kettes tengely alatt tartalmazott tartalékokat és fenntartásokat, ezeket azonban később kiengedték és felszabadították megfelelő megfelelő eljárások nélkül. Úgy tűnik tehát, hogy 2010-ben lényeges hibákat is elkövettek. Ha negy, majdnem 40 milliárd eurónyi kifizetés azonban mentes volt a lényeges hibáktól. A számbevőszék rámutatott arra, hogy a vidékfejlesztési kifizetések különösen gyakran hibásak. Kaldeira úr a 2010-es éves jelentésében azt írta, hogy a rendszerek több éven keresztül történő fejlődés és javulása ellenére továbbra is komoly kifizetés szabályossági kockázatok maradtak a rendszerben. Ez különösen a természeti erőforrások témakörében végrehajtott kifizetésekre igaz. Én személy szerint azt gondolom, hogy az IAX további javítása és megbízhatóbbá tétele lehet a megoldás kulcsa. Mik tehát a számbevőszék ajánlásai? A 2010-es eredmények nyomán azt javasolja a számbevőszék, hogy megfelelő intézkedésekre van szükség az Európai Bizottság részéről, hogy az ortofotók kötelezőek legyenek, és a Land Parcel Identification System-et megfelelően frissítsék. Az Európai eh, Bizottságnak szintén a már azonosított eh, hibákat eh, ki kell javítania, különösen azokat az IAX adatbázishoz kapcsolódó ellenőrzési rendszerben mutatkozó hibákat, amelyeket azonosítottunk. A terepellenőrzések minőségét a tagállamoknak szintén javítaniuk kell, hogy azok megbízhatóbbak legyenek. Kretin úr, a társraportőröm, aki a kettes pillérért felelős, szívesen válaszol az önök kérdésére, és jó magam is természetesen szívesen válaszolok az önök kérdéseikre. Köszönöm. Csolos biztos úrnak adja meg most a szót az elnök úr, aki reagálhat a megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselő urak és hölgyek, a számvevőszék képviselői. A közös agrárpolitika finanszírozása számomra továbbra is prioritást kell, hogy jelentsen a politikánkban. Ebben az évben megint csak megpróbáltuk ezt bebizonyítani. Három ö, dologról szeretnék beszélni a kap területén nagyon sok fejlesz, fejlődést értünk el, és szeretnénk ezt folytatni a jövőben. 2,3%-ra százalékos a számbevőszék szerint a hiba arány. Az Ajax szerint pedig még kisebb ez a hiba arány. A számvevőszék persze azt mondja, hogy nagyobb szibarány várható. Én azonban úgy gondolom, hogy ez egyre inkább kisebb lesz, mert nagyon jól kezeljük ezt a politikát. Éppen ezért nagyon sok fejlődést értünk el. A különböző biztosítási szervek munkáját is megerősítettük, mellesleg ezt a számvevőszék is elfogadta. Az ellenőrzési statisztikai számadatokat összehasonlítottuk a különböző tagállamokból, tagállamokból beérkezésük után. Ebben az évben és jövőre is felhasználjuk a már elindított elemzési rendszerünket. A, az 1%-os hiba arány a közvetlen kifizetések terén megállapításra került 2010-re vonatkoztatva. A Romániának, Bulgáriának és Portugáliának volt a legtöbb problémája ezen a területen. Romániát illetően 2011. februárban lezárult egy fejezet, és a 2010-es jelentésben azt látjuk, hogy a gyakorlatban is jelentős fejlődésre került sor, és ezt a számbevőszék is figyelembe vette. 2011. októberében egy ellenőrzés végezett a számbevőszék Romániában, Bulgáriát illetően 2011. november végén zárták le a jelentést, és két héttel ezelőtt volt egy küldöttség, amely a helyszínen tanulmányozta a helyzetet. Portugáliára vonatkoztatva szintén van egy tartalék, és Portugáliát illetően 2012-ben lezárul a fejezet természetesen, hogyha nem megfelelő minőségű tevékenységekre kerül sor, akkor azt én jó magam fogom jelezni. Pénzügyi korrekciókra is sor került, már csak azért is, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük. Minden tagállamnak érték, éves értékelés kell a jövőben elvégezniük a különböző területeken, ahogy hallottuk az előbb, hogyha ez az éves jelentés különböző gyenge pontokról is szól, akkor általános korrekciókra lesz szükség. Egy úttörő rendszert indítottunk el ezen a területen. Hogyan lehet jobban kezelni a kappal kapcsolatos problémákat. Elindítottuk a reformokat, a parlament, a tanács is tanulmányozta ezeket. Ezek az új intézkedések arra is szolgálnak, hogy a hibákat kiigazítsuk, a hiba arányokat csökkentsük a tranzakciók szabályszerűségét minden tagállam számára 2014-től kötelezővé fogjuk tenni. Itt kettős a cél. Mindenképpen szeretnénk megerősíteni a ellenőrzést a tagállamokban, és ahol arra szükség lesz, kiigazításokat fogunk elvégezni. Azokban az esetekben, ahol megfelelő a hiba arány, százalékosan természetesen különböző incentívákat fogunk beindítani annak érdekében, hogy a tagállamok ezen a területen is fejlődjenek. A különböző területeken úgy gondoljuk, hogy ha hanyat, hanyagságot veszünk észre, akkor fel fogjuk függeszteni a kifizetések menetét. A bizottság nagyon sokat foglalkozott ezzel a területen. Például a kisebb gazdaságok számára szeretnénk megkönnyíteni az intézkedéseket, a feltételekhez való kötés is fontos lesz egyre inkább a jövőben, általány kifizetéseket tervezünk, mert ez is jó, elősegíti az ellenőrzést. Én elköteleztem magam önök előtt már itt a múlt évben, hogy csak is az aktív gazdák fognak közvetlen kifizetéseket, támogatásokat kapni azok, akik ez ezzel nem így foglalkoznak, tehát nem aktívan gazdák, ezt nem fogják megkapni. Az Európai Parlament és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nagyon fontos szerepet játszik ebben a folyamatban, és számítok önökre, a javaslataikkal teljes mértékben rendelkezésükre állok, hogyha kérdéseik vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések következnek, és Fjellner úr az első, mint raportőr, aki kérdéseket tett fel, őt követik majd a képviselők. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy nagyon hálás vagyok az Európai Számvevőszéknek és a bizottságnak, ugyanis úgy gondolom, hogy itt ma előttünk egy jó és érdekes vitát fogunk lefolytani a törvényességről, a szabályszerűségről egy olyan területen, ahova az EU kifizetéseinek a legnagyobb része irányul. Ebben a szakaszban négy kérdéssel szeretnék foglalkozni. Vidékfejlesztés az első, azután a számvevőszék a legszegényebbekkel kapcsolatban ilyen példákat höz, a szabálytalan kifizetések visszaszerzése, a harmadik és a negyedik a közös agrárpolitika kizöldítése. De egy általános észrevételt tennék először a számövőszéknek. Amikor elolvastam a 3.515-ös bekezdésről, amit a számvevőszék ért, a tulajdonképpen a lényegességi küszöbbel kapcsolatban úgy tűnik, mintha valami rossz üzenetet fogalmazna meg, de utána következik egy ezt korrigáló jó hír, mi szerint nagyon sok területen a közvetlen kifizetések mentesek voltak a lényegességi küszöbtől. A közvetlen kifizetésekre esik a kifizetések 77%-a, és ha csak ezt nézzük, úgy tűnik, hogy a 77% a nagyobb rész a szabályolói kivétel jó, persze a számövőszék, mint egy buldog, nagyon kemény és éber, de amikor megnézem a szöveget, akkor az a benyomásom támad, hogy rosszabb a helyzet, mint eh, amit tálalnak. És szerintem az siker, hogy ma a az alap legnagyobb részét úgy tudjuk eh, kezelni, hogy nincsenek lényeges hibák. Ez világos de ezt eh, a kivételnek tálalják, eh, mintha ez lenne a szabályról a kivétel, és közben 70, 77% mentes a lényeges hibáktól. Talán eh, hallhatnénk erre, ehhez néhány kommentárt. Tehát az első pontom a vidékfejlesztés. 77% szabályszerűen történik a kezalap kezelése, de azért nem tekintettünk el attól, hogy 12 milliárddal kapcsolatban problémák merültek fel. A bizottság a válaszában a 3.56-tal kapcsolatban azt mondja, hogy a felügyeleti ellenőrzési rendszerek folyamatosan javulnak, és ennek eredményeképpen csökken a hibarány ezen a területen. Nos, a legnyilvánvalóbb kérdés, ami felmerül, az az, hogy mekkora akkor a hiba a ráta ezen a területen. Hát csak így tudnánk ezt megérteni, hogy miről van szó. Csoros biztos is, vagy a számvészék is talán magyarázatot hűszet ehhez, de érdekes lenne tudni, hogy pontosan mekkora a hibarány ezen a területen, a vidékfejlesztés területén. A számvészék, a számvészék elismeri azt, hogy majd idővel állandóan, folyamatosan javulni fog a helyzet, és jogosan számíthatunk arra, hogy csökkenni fog a hibarány ezen a területen. azután ugye valamennyien azt szeretnénk, egy olyan világban szeretnénk élni, ahol nincsenek hibák, hogyha folyamatosan javul a felügyeleti és ellenőrzési rendszer, ahogy ezt a bizottság mondja, akkor majd el kell érnünk egy ponton ezt a célkitűzést. Mikor, mikor, mit gondol a bizottság, mikor nem kell majd többet soha aggódnunk, hogy a vidékfejlesztés területén még mindig lesznek lényeges hibák? És milyen eszközöket alkalmaz? Röviden szólt erről Csolos biztos, de milyen eszközökkel kívánja javítani a tő, következő több éves pénzügyi keretben a biztos ura a helyzetet eh, a vidékfejlesztés területén? A következő dolog, ami érdekel, a vidékfejlesztés kapcsán, mert eh, van itt némi hasonlóság a regionális alap kapcsán, amit tegnap Hán biztossal behatóan megvitattunk. És bizonyos fokig legalábbis ez elmagyarázat arra, hogy a regionális alappal kapcsolatban miért volt olyan sok a kockázat. Nem tudom most a pontos számokat, a hibarányt, sem a vidékfejlesztés, sem a regionális alapok tekintetében, de úgy tűnik, hogy a kettő között nagyon nagy különbség van. Érdekes lenne, hogyha a bizottság elmondaná, hogy milyenek a magyarázata. Azért van ez, mert a vidékfejlesztési intézkedések objektívebbek, és ezért könnyebben ellenőrizhetők? Vagy azért, mert más a szankciók jogi kerete? De tegnap sokat beszéltünk a szankciókról, és arról, hogy a bizottságnak vannak-e eszközei ahhoz, hogy úgy szankcionáljanak, hogy az tényleg fájjon a tagállamoknak. Vagy tehát a jogi keret okozza a különbséget, vagy más irányítási kultúra a két főigazgatósága. Persze nagyon nehéz itt összehasonlítást tenni, de érdekelne, hogy vannak-e megfigyelések, hogy esetleg, ha összehasonlítjuk a vidékfejlesztést és a regionális alapot, akkor abból tanulhatunk valamit. Együtt kávéztam ma reggel Csolos biztossal, és megbeszéltük az, hogy hogyan dolgoznak a szankciókkal. Talán a többi képviselőket is érdekelné, hogy a vidékfejlesztés területén hogy működteti a bizottság a szankcionálási rendszert, mert fontos, hogy a szankciókat megérezzék a tagállamok. Következő kérdésem a vaj eset. A számbevőszék ezt hozza föl példaként a támogatás, támogatatósági hibákra. Ugye legszegényebbek kapnak ilyen támogatást. és nem tudom, hogy más lenne a sajtal de a számvevőszék nagyon kritikusan értékelte ezt a rendszert. 2009-es jelentésében azt mondta a számvevőszék, hogy nem elég transzparens és nem elég gazdaságos, hogy ez a rendszer működik. Csolos biztosra következőt kérdezem, megfelelnek a e, fenntartható irányítás kritériumának ez a rendszer? Ugye a vaj esetében a szállítási költség 0,9 millió euró egyetért a számvevőszég aggájával, miszerint e, hát ez nem mindig lehet gazdaságos, egy költséghatékony. Talán a számvevőszége is szólhatna röviden arról, hogy miért kellene, kell odafigyelnünk pont erre a példára, és ez miért okozott fejfájást a számvevőszéknek. Olvastam a bizottság válaszában azt, hogy a bizottság nem volt meggyőződve arról, hogy ez formális hiba, ebben az esetben. És emlékszem, hogy ellentétben más területekkel a bizottság és a számvevőszég nem vitatták meg a tagállamok hatóságaival ezt a fontos kérdést úgynevezett tripartit üléseken. És azután biztos úr, számövőszék kérdezem, az önök szerint a tripartit találkozók e, esetében esetleg el lehetett volna kerülni, hogy ennyire eltérő legyen a három fél véleménye egy ilyen fontos kérdés kapcsán? mi a véleményük? Ilyen tripartit ülések esetleg jelenthetik önök számára is a megoldást ezen a területen? És végül a visszaszerzések, így a szabálytalan kifizetéseket a, vissza kell szerezni a kedvezményezettektől. A tagállamok szintjén különböző ilyen rendszer működik. A külön jelentésében a számbevőszék leszögezte, hogy ez a rendszer javult ugyan, de azért tisztázni kell a szabályokat, és csökkenteni kell a, az eltérő gyakorlatot, aminek az alapja az, hogy eltérően értelmezhetők a szabályok. A bizottság jelentéséből az a benyomásom szám, támadt, hogy a KAP 2020-as jogalkotási javaslatában eh, itt lesznek módosítások. Milyen bizonyítéka van a bizottságnak arra, hogy a tagállamok megfelelően szerzik vissza a kedvezményezettektől, a végső kedvezményezettől a szabálytalanul kifizetett összegeket, és önök szerint hol lehetne még ezen javítani, hol van mozgástér. És végül Soros biztos úr. Röviden el tudnám magyarázni, hogy milyen intézkedéseket tettek az új javaslatban a rendszer javítása érdekében. És a számövőszéktől kérdezem, az önök szerint az ilyen intézkedések kielégítők? Jaj, még a negyedik pont elfelejtettem, a kap kizöldítése, csak röviden, ugye kizöldül majd a kap a jövőben a Környezetvédelmi Bizottság eh, itt kollégák is ennek nagyon örülnek. Persze én is nagyon örülök, de eh, időnként ez majd még inkább nehezebbé teszi az életet, eh, bonyolítja a helyzetet, és a bonyolultság időnként a szabályosság törvényszerűség kapcsán kockázatokat jelent. Tehát a kap kizöldítése ön szerint azt fogja jelenteni, hogy még komplexebb lesz emiatt a rendszer, és ez növelheti majd a kockázatot a törvényesség és a jogszerűség és a szabályszerűség tekintetében? Köszönöm. Kacimakakis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is önhöz fordulok, elnök úr, amiatt, hogy hányan vannak itt jelen a teremben. Én úgy gondolom, hogy az EU költségvetésének a legnagyobb tételének a megvitatásakor elfogadhatatlan, hogy ilyen kevés képviselő van jelen. A következő ülésen ezt konkrétan fel fogom vetni. Az én frakciómból mindenki itt van, ezt büszkén jelenthetem be. És azért kevesebben vagyunk, de teljes, mégis teljes létszámban. Ennyi tisztelettel tartozunk az adófizetőknek. Csodos úr, mint az előző alkalommal, ugye ismét egy jó bizonyítványt kell kiállítanunk. Ugye folyamatos a javulás, a fejlődés, és ez nagyon jó, mert ez példaszerű a többi eh, költségvetési kiadási poszt a kohézió számára. A vidékfejlesztés kapcsán azért vannak árnyol, árnyékok is, ez ugye biztos. Itt ugyanolyan nehéz követni a dolgokat, mint a kohézió terepén, különösen a regionális fejlesztés területén, de itt is van javulás. ez már egy alapvető megállapítás. A kérdéskatalógusomban a visszakövetelésekkel szeretnék foglalkozni. Itt is alapvetően jól mennek a dolgok. Különösen örülök a transzparencia javulásának. Itt már ezt a sajtó fel is elmondtam, biztos úr, Például októberben ön bejelentette egy sajtóközleményben, hogy 214 milliót sikerült visszaszerezni, és elmondta, hogy melyik országok érintettek, és miért. És az ilyen transzparencia valóban segít, mert világosá teszi, hogy hol vannak a problémák, és a tagállamoknak is világos lesz, hogy a következő évben nem akarnak rákerülni erre a listára. Ez javítja a helyzetet, és köszönöm ezt önnek. De azért vannak problémák is a szabálytalan kifizetések visszaszerzésében. És ez azzal függ össze, hogy a visszaszerzés eltérő időpontokban történik a tagállamokban. Tehát nincs világos szabálykatalógus, hogy mikor történik a visszaszerzés. Ugye van a 15%-os szabály, de a, jelent, a tagállamok által bejelentett számok nem mindig egyformák, a kamatokat sem egységesen határozzák meg és amikor a követelés kikerül a könyvből, annak az időpontja is eltérő, és ennek negatív pénzügyi következményei vannak, és ez hát az egész közösséget, az egész EU-t érinti a tagállamok, tehát mindig késlekednek a pénzek visszabehajtásában. Egységes szabályokra lenne szükség. Például legyen egy egységes határidő, hogy meddig kell, vagy lehet még jogkövetkezmények nélkül visszafizetni a jogtanul kapott pénzeket. Azután explicit kamatra vonatkozó szabályokra van szükség hogy az egységes mikor születnek meg egységes szabályok a kamatokkal kapcsolatban, kérdezem. És végül a régi követelések, még ugye a 90-es évekből, vagy a 2000-es évek elejéről is vannak követelések, ezek nagyon nagy összeget jelentenek, hogy akkor még nem volt olyan hatékony a e, behajtási rendszer, mint most. A kérdés az, hogy mit csináljunk ezekkel a régi követelésekkel biztos, hogy még az ön ideje előtt létrehoztak egy task force-ot a pénzek visszaszerzésére. Készült már egy záró jelentés arról, hogy mi történik a régi követelésekkel? Azt hiszem ideje lenne. Ne az, hogy most itt becsukjuk a kaput erre, hanem hogy valami talán kreatív megoldást találjunk a régi követelésekre. Rondi, please. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretnék én is rámutatni arra, hogy már megint a tanács távollétében beszélünk ezekről a dolgokról, annak ellenére, hogy eh, a pénzek végső elköltését leginkább a tagállamok csinálják. Ez egy strukturális probléma a mentesítési eljárásban, amely évről évre visszatér. Egy dologról beszélnék, nevezetesen éppen a tagállamok szerepéről. Ezért is tettem rosszaló megjegyzéseket a tanácsra. A, az első kérdésem a szabálytalanságok felderítésével kapcsolatos a tagállamokban. Ha jól tudom, akkor elsődlegesen a tagállamnak a felelőssége az, hogy felfedezze a szabálytalanságokat. De ha a 76-os oldalon levő táblázatot nézem, a 6-os note egyes függeléke, akkor a bejelentett szabálytalanságok táblázatban erős eltéréseket látok a között, amit a tagállamok jelentenek be, és amit, amire az Európai Bizottság rákérdez. Hogyan lehetséges, hogy ekkora eltérés van a között, amit a tagállamok maguk felfedeznek a saját tagállamukban, saját országukban, saját területükön, és amit, amit az Európai Bizottság megpróbál visszaszerezni? Eh, ugye eh, ott 14, Görögország esetében 14 millió egyrészt, másrészt pedig 400 eh, millió fölötti összeg. Természetesen lehetnek különbségek, de ekkora különbségek? Ez, ekkora különbség csak akkor lehetséges, ha a tagállam nem teljesíti a kötelességét. Úgy gondolják önök, hogy a tagállamok mindent megtesznek annak érdekében, hogy felfedezzék a szabálytalanságokat? A másik kérdés az arra vonatkozik, ahogy a pénzek a visszafizetése történik, visszatérítése történik. 90%-át ezeknek a pénzeknek a tagállamok állami pénzekből fizetik vissza, és nem pedig a, nem hárítják tovább a kedvezményezetre. Tehát nem a kedvezményezet fizeti vissza ezeket a pénzeket. Ezt megint csak nem értem. Ez ez illegális módja annak, vagy legalábbis nagyon furcsa módja annak, hogy plusz pénzeket pumpáljunk a mezőgazdasági szektorba. Még azokon a hatalmas pénzösszegeken túlmenően, amelyeket egyébként a mezőgazdasági szektornak nyújtunk. Tehát nem a kedvezményezettektől várjuk vissza a pénzt, hanem a tagállamok fizetik vissza, így aztán az adófizetők kétszer fizetnek. Nem lehetne egy olyan általános szabályt hozni, miszerint ez eh, innentől kezdve jogszerűtlen lenne. Tehát eh, a pénzeket ne az állami adófizetők fizessék vissza, ne az államháztartás fizesse vissza, hanem a szabálytalanul eljáró kedvezményezettek. köszönöm az Euró a biztos úrnak a, az írásos válaszát, de azt gondolom, hogy csak bonyolít a helyzeten, A szóbeli, az írásbeli kérdésemre adott válaszról beszélek. Az agri környezetvédelmi projektekről, illetve alapokról, és ott a válaszból az derül ki, hogy annyira bonyolult módon van felépítve a rendszer, hogy nagyon nehéz az eredményességét ellenőrizni, illetve igazolni. Noha tudom, hogy akkor ön már elküldte az írásbeli válaszát, azért mégis kérném, hogy szóban térjen ki e, erre a dologra. Tíz órakor szavazás van a Környezetvédelmi Bizottságban, lehet, hogy hamarabb el kell mennem innen. E, tájékoztatom önöket, hogy e, én megkérdeztem, hogy van-e a tagállamok részéről képviselőit nincs, ugyanakkor a tanács titkársága képviselteti itt magát, és ők bőszen jegyzetelnek. Most pedig Stász úrnak adom meg a szót, aki szintén büszke arra, hogy teljes számban felvonult a frakciójaid. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésről szeretnék beszélni a kérdéseimben. Az első, a végkedvezményezetek listájának a közzététele. Múlt héten Strasbourgban is beszéltünk erről. Ez a parlamenti bizottság régóta küzd ezért, és a plenárisan is elmondtuk, gondoskodni kell arról, hogy a végkedvezményezettek teljes listája a strukturális alapok, kohéziós alapok, az agrár alapok kedvezményezetjeinek a teljes listárát a közvélemény megismerhesse. Mikor fog ez történni, megtörténni? A számvevőszék is utalt arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok miatt jelen pillanatban nincs lehetőség arra, hogy publikálják a végkedvezményezetek listáját. Kérdezem a biztostól, ön, mint biztos, a biztos a kollégiumában milyen lépéseket fog tenni, hogy eleget tegyenek a számvevőszék felkérésének, illetve a parlament azon kérésének, hogy közé tegyék a végkedvezményezetek listáját. A második kérdésem, mert a biztosnak és a számvészéknek címzem, mind a kettőjüknek, a szemövőszéki kollégának szeretném megköszönni azt, hogy elmondta, hogy milyen erőfeszítéseket tettek eh, annak érdekében, hogy megszervezzék az ellenőrzést, eh, hogy jól működjön a közösség igazgatási és ellenőrzési rendszer. Hallottunk a helybeli ellenőrzésekről, műholdas rendszerekről, egyebekről. Ez mind nagyon jó, és eh, nem is ezt kifogásoljuk. De ezzel szemben áll, és itt eh, kicsit ez hiányzik nekem ebből az egész képből. Rendben van eh, felügyelet ellenőrzés a pénzügyekre, a szabálytalanságokra vonatkozóan, de ellenőrizzük-e a hatékonyságot, az eredményességet -e az agrár eh, szubvenciók esetében, hogy milyen minőségűek ezek, mennyire hatékonyak. Nemrég olvastam egy, illetve a Flaman televízióban láttam egy filmet, Görögországba, Trákiába ment el egy csapat, Törökországban, és Örgországban beszéltek nagyon sok gazdával, és azt tapasztalták, hogy van konfliktus a tekintetben, hogy idős, illetve fiatal gazdák kapják-e a támogatásokat. Régen még általában gyapott termesztésre kaptak támogatást, ezt próbálta irányítani az Európai Unió, és most a fiatalok nem kapnak támogatást, mondják, mégpedig azért, mert a régi gazdák profitálnak a támogatásokból, amit a hatalmas gyapotföldekre kapnak, és azután a nyugdíjrendszer és egyebek is lehetetlené teszik, hogy a fiatal gazdák is belépjenek a rendszerbe, és kapjanak támogatást. Ez nagyon rossz dolog, mert tudjuk, hogy az Európai Unióban a parasztok, a gazdák túlnyomó rész része 55 évesnél idősebb, tehát valamit tennünk kell annak érdekében, hogy e, fiatalok is e, e, elkezdjenek mezőgazdasági tevékenységet folytatni. Milyen lépéseket fog tenni ön biztos úr, hogy a ellenőrizzék a szubvenciók minőségét, itt a görög gyapot kérdése csak egy példa volt, és a számlevőszéktől kérdezem, végeznek elég ellenőrzést? Még emlékszem, hogy ezt a gyapot ügyet 2002-2003 körül is már a számövőszék felvetette. Azt hiszem, hogy jó lenne nyomon követni ezt, és jelentésekben a minőséget is jobban ellenőrizni, a szubvenciók minőségét. Azután az írásos kérdéseinkre ugye kaptunk választ a biztos úr titkárságától, és itt volt egy konkrét kérdés arról, hogy a szabálytalan kifizetések eh, visszakövetelése hogyan történik, ez az ötös számú kérdés volt. És vannak olyan országok, ahol nagyon alacsony a visszaszerzési arány, az én saját hazámnál, Belgiumnál csak 16%-át eh, tudjuk vissza behajtani a szabálytalan kifizetéseknek, ez engem nagyon meglepett. Eh, biztos végeztek ellenőrzéseket Belgium, Görögország és Olaszország esetében. A kérdésem az, hogy mi volt ennek az ellenőrzésnek az eredmény? véleménye. A válaszából kiderült, hogy történt ilyen ellenőrzés, de jó lenne, hogyha megismernénk ennek az auditálásnak az eredményét Belgium, Görögország és Olaszország vonatkozásában. Ezt jó lenne tudni a szakbizottságnak is. Ez volt a három kérdés, amit fel akartam vetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy egy kicsit később érkeztem. De, és, és lehet, hogy olyan kérdést teszek fel, amit már valaki feltett korábban. Tegnap volt szó az EU társfinanszírozással kapcsolatos problémákról, kohéziós alap, a mezőgazdasági alapokra vonatkoztatva. Szeretném megkérdezni a biztos urat, hogy osztja -e azt a véleményt, hogy egyre mm, nagyobb hiba arány lesz a társfinanszírozással kapcsolatosan, a kiadásokkal kapcsolatosan? Vannak -e olyan tagállamok, ahol nagyobb a kockázat, és ezzel kapcsolatosan úgy gondolja, hogy az ellenőrzéseket esetleg meg kell erősíteni ezekben a tagállamokban, az ilyen, és esetleg stimulálni is kell, ösztönözni is kell olyan tagállamokat, amelyeknek jó a költségvetési szigora, és ez megfelel a Maastrichti elemeknek. Köszönöm szépen, hogy az elnök nincs más felszólalási kérelem a listámon. Hrabrandi úr tett fel egy kérdést, ehhez csatlakoznék. Én Emlékszem valamire Olaszországgal kapcsolatosan a kormány, vagy pedig a maguk a gazdák azok, akik fizetnek. Azt hiszem, hogy a kormány, de esetleg ezzel kapcsolatosan is hallhatunk valamit. Most pedig a számbevőszék képviselőinek adom meg a szót. Két tag van itt, esetleg ők válaszolhatnak. Az első az, a, aki bevezette a vitánkat. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék válaszolni néhány kérdésre, amelyet a számbevőszöknek tettek fel. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a biztosnak is a kiváló együttműködésért a 2010-es évben általánosságban szeretném még egyszer aláhúzni azt, és ez talán az egyik legfontosabb konklúzió az ellenőrzések kapcsolatosan, és ez nem egy új meg észrevétel. Megint csak láttuk azt, hogy ha a, amikor nem jól működik az ellenőrzési rendszer, továbbra is vannak hiányosságok a szabályszerűség terén a tranzakciókban. Éppen ezért arra van font, arra az a fontos, hogy a megfelelő adatbázisok is működjenek, és ami a Fjellner jelentését és kommentárjait illeti, a 2010-es évre egyetlen egy mintát alkalmazott a számbevőszék a természeti erőforrások vizsgálatára. Itt 2,3%-os volt a hiba arány, és megfelelő tranzakció számot találtunk. 95 százalékban tanulmányoztuk, elemeztük a, a mintát, és itt, ahogy már említettem, 98,7 milliárd euróról van szó. A számbevőszék nem mondhatta azt, hogy kettő alatt, kettő százalék alatt volt a hiba arány. tehát itt a 3,17% nem a számvevőszék konklúziója volt. A számvevőszék arról döntött, hogy két különböző minta lesz, az egyik a garancia alap, más pedig, másik pedig a vidékfejlesztési alapra vonatkoztatva. Itt hát a ez azt jelenti, hogy két mintánk volt, és ez lehetővé tette azt, hogy specifikus értékelést végezzünk, és ahogy Fjellner is elmondta, nagyon jó eredményeket értünk el. Ami a vaj ügyet illet, igen, ez is benne volt a mintánkban, és a bizottsággal is volt vitánk ezzel kapcsolatosan. Itt a tény az, hogy ebben az esetben és ez benne van a jel- éves jelentésünkben is, tehát nem akarom megismételni a dolgokat, de informálom önöket arról, hogy megkaptuk az összes választ a tagállamoktól, és az Olafval is együttműködik a számbevőszék fontos az, hogy ne játsszák ki az európai jogszabályokat tagállamok, és ebben az esetben nem mint független részvevők léptek piacra, és semmiféle sértése nem került sor nem arról volt szó, hogy szabályszerűtlen tranzakciókról lenne szó. Ebben az esetben a számbevőszék is úgy gondolja, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a lényegességet vegye figyelembe az ellenőrök számára. Fontos az, hogy a tranzakciók összességét elemezze, és a gazdasági lényeget helyezi előtérbe ebben az esetben is, és a jogi formát. Persze nehéz elfogadni ezeket a tranzakciókat, itt több mint 500 tranzakcióra került sor 2000 kilométeren belül, és akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy ez megfelele a jogszerűségnek. 2009-re vonatkoztatva is voltak vizsgálatok, ahogy már hallottuk, a élelmiszer-támogatás kapcsolatos speciális jelentésünkben is rámutattunk arra, hogy nem volt megfelelő, nem volt jogszerű bizonyos eljárás a vaj terén. Azt hiszem, hogy a biztos úrnak mindenképpen az átláthatóságra is oda kell figyelnie ezen a területen, azt hiszem, hogy a mi álláspontunk is erőteljes. Végül pedig Csolosz úr szólt arról, hogy a bizottság tett javaslatot 2013 utánra a Természetesen a külső ellenőröknek még nagyon nehéz akármit is mondani ezzel kapcsolatosan de természetesen jövőre e, e a kapcsolatosan egy vélemény dolgozunk ki, és úgy tűnik, hogy a bizottság most számos ajánlásunkat, amely ajánlásokat tehát korábban tett a számbevőszék, figyelembe veszi az aktív gazdálkodás, a beszedések, a biogazdálkodás és más területeken voltak tehát ilyen ajánlások. Most pedig Krétán úrnak adom meg a szót. Nagyon röviden, most először Ajala úr kap szót. Köszönöm szépen. Houston, van egy problémánk. Akkor én most értettem meg, hogy ez a vajügy a Németország és Lengyelország közötti eh, vajszállítás ügye, ez akkor most már az Olafra tartozik, ha jól értettem, amit mond. És eh, önök úgy gondolják, hogy eh, önök szerint ezt fel kell függeszteni, ezt a programrészt, míg az Európai Bizottság szerint a az átláthatóságot kell csak növelni. Mikor küldték az ügyet az Olafhoz? Mert én, én ezt csak egy ilyen példaként citáltam. Nem tudtam, hogy ez már az Olafra tartozik. Kretén úr. Igen, Nyilván akkor, amikor megkaptuk az olasz és a holland hatóságoktól az anyagot és az információkat, akkor döntöttünk, hogy az Olafra küldjük az ügyet. Köszönöm. Mint ahogy Olaviszka úr mondta, az ügyet korábban nem adtuk át az Olafnak, mert vártuk az olasz és a holland választ. De ennek, de ez csak ezért volt, és ennek semmi kihatása nincs a végkövetkeztetésünkre, mert úgy gondoljuk, hogy két esetben is megsértették a jogot ebben az ügyben. Először is ezt a vajat fiktív módon importálták Olaszországba, E, valójában e, a vám e, kapuk túl az a vaj soha nem jutott. Nem volt tényleges import, soha nem érkezett a vaj olasz földre a rendelet szerint pedig tényleges importra van szükség. A számvevők a formát nem veszik figyelembe, hogyha a tartalomást mond. Tehát formálisan lehet, hogy importálták papíron, de ténylegesen soha nem importálták. A másik jogsértés az volt, hogy a belső piacon nem szabad újra eladni a vajat, valójában itt a német piacon ezt a vajat újra eladták. A következő kérdés megint az volt, hogy ugyan formálisan nem hozták piacra, nem vitték piacra e, a német piacon, e, de ténylegesen megtörtént, mert e, a holland importőr ügynökeként eljárva az olasz eh, importőrnek mégis piacra dobta Németországban. Ugye az első dolog tehát az volt, hogy Olaszországba kellett volna importálni, bevinni a vajat, és Németországban nem szabadott volna újra eladni a, a vajat, tehát ebben a két esetben, mind a két esetben jogsértés történt. Ön az eredeti kérdésében eh, tett megjegyzést a vidékfejlesztési vonatkozásokra is, és meglepve jegyezte meg, hogy vidékfejlesztési pillér alatt több a szabálytalanság, mint az agrár témákban. Ez igaz. És talán arra is fölfigyelt, hogy a számbevőszék 0,7% hibát észlelt a vidékfejlesztési területeken. Tehát a vidékfejlesztés területén e, megfigyelhető hibák száma, illetve ezek értéke, az több, mint amire ön utalt. Miért van ez így? E, nyilván e, felületesen egyszerű megmagyarázni, a részletek persze bonyolultak. Alapvetően arról van szó, hogy az első pillér egy nagyon egyszerű rendszer, ennyi hektárja van valakinek, és ennyi kifizetést kap, egész egyszerű szorzásról van szó per hektár alapon. Ez egy könnyen eh, adminisztrálható rendszer. A vidékfejlesztés ennél egy sokkal bonyolultabb rendszer, mert eh, kitér egy sor, illetve magában foglal egy sor eh, intervenciót, infrastruktúrafejlesztés, környezetvédelem, erdőgazdálkodás, emellett a szegények megsegítése, tehát egy rendkívül komplex keretről van szó, komplex rendeletről, több célkitűzésről, és innentől kezdve logikus, hogy nagyobb a hiba lehetőség. Ezért is fordul elő az, hogy a vidékfejlesztési területen több az elkövetett hiba, és ez valószínűleg így is marad a belátható jövőben. Nyilvánvaló, hogy a helyzet akkor javulhat, hogyha ezeket a vidékfejlesztési projekteket a tagállamok jobb ellenőrz, jobban ellenőrzésük alá vonják. Nyilván ez meg fog történni, csak idő kell hozzá. Én már hosszabb ideje kísérem figyelemmel ezt a területet. Már eddig is voltak pozitív változások, és azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet már-már elfogadható, de az LPIS területén, amire külön kitértünk, az LPIS adatbázisban továbbra is vannak komoly problémák. Tehát a vidékfejlesztési intézkedések bonyolultabbak, frissebbek, újabbak, és éppen ezért több a hiba, de ezen a szinten ezen nem tudunk változtatni. Kitérnék még a háromoldalú találkozókra. A számvevőszék nem nagyon szereti ezeket a háromoldalú találkozókat, mégpedig az alábbiakból kifolyólag. Mi vagyunk az auditorai a költségvetésnek. Ugyanakkor a költségvetés kezelése a bizottság feladata az audit alá vont szerv az az Európai Bizottság, nem pedig a tagállam. Az Európai Bizottság adja be a költségvetést, és ő menedzseli a költségvetést, mi pedig a költségvetés végrehajtásáról adunk ki egy véleményt. És eh, ehhez az kell, hogy mi kétoldalúan tárgyaljunk az Európai Bizottsággal. Tehát kétoldalú tárgyalásokat folytatunk az Európai Bizottsággal. Eh, nyilván ezen túlmenően találkozunk a tagállamok képviselőivel is, eh, írunk nekik, levelezünk velük, kapunk válaszokat az írásbeli kérdésekre, és mindezen információt felhasználjuk az audit során. Akkor azonban, amikor rosszul mértek meg egy parcellát, ezen nem változtat az, hogyha három oldalúan leülünk. Három hektárt jelentettek be, és nem két és fél hektárt. Még ha egy eh, tripartit eh, ülést eh, rántunk is össze a tagállamok és a bizottság részvételével, ez nem változtat a tényen, hogy két és fél hektár helyett három hektárt jelentettek be. Elég, ha tagállam írásban válaszol a kérdésünkre. Nem látom a hozzáadott értékét ezeknek a három oldalú megbeszéléseknek. Visszatérve egy pillanat erejéig a vaj ügyre, ott akár négy oldalú ülést is tarthattunk volna. Németország, Olaszország, Hollandia és a bizottság, sőt a számvevőszék az már öt, öt résztvevő ülhetett volna le, és hát elég konfúz lett volna a dolog, mindenki elmondja azt, amit tud, a saját verzióját, de végső soron úgyis az a számvevőszéknek kell valami fajta következtetést levonnia, és ezt a következtetést nem változtatja meg az, hogy hárman, négyen vagy öten tárgyaljuk meg az ügyet, mert a tények nyilvánvalóak. A tények teljesen közismertek, az Európai számbevőszék, hogyha nyilvánvaló tényekkel szembesül, akkor a tényeket nem változtatja meg az, hogy hányan magyarázzák. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Biztos úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok válaszolni a mm, kérdésekre, megjegyzésekre, amelyeket vetettek nekem, hogy tisztázzam a dolgokat. Először is a vidékfejlesztéssel kapcsolatosan. Igen, elismerem, és ezt már mondtam is a beszámolomban, hogyha egy lényegességi hibaarányról beszélünk, akkor látjuk azt, hogy a számvevőszék is azt mondja ki, hogy a vidékfejlesztés terén voltak ilyen hibán. A garancia alap, mezőgazdasági garancia alap kapcsolatosan is a statisztikai adatok és az ellenőrzés is azt mutatják, hogy a két százalékos lényegességi arány alatt vagyunk. A számvevőszék a mm, gazdaság, mezőgazdaság környezetvédelem terén egy magasabb hiba arány talált, de ezt is mondtam a beszámolomban, hogy javult, jelentős mértékben javult a helyzet az utóbbi években, mert a bizottság intézkedéseket hozott már két évve annak érdekében, hogy javítson a statisztikákon, és az ellenőrzések számát is növelte, hogy a hivarányokat csökkentse. A 0,7 százalék, amelyről Krétán úr beszélt, nincsenek benne a lényegességi küszöbben, és azt hiszem, hogy ez már fejlődés jelent. Ezek olyan adatok, amelyeket a tagállamok adtak meg. Itt egy szabályszerűségi hibáról van szó, nem pedig egy lényegességi hibáról. Mert az ellenőrzéseket nem ugyanúgy olyan módon végeztük el, mint a többi kifizetések terén. Tehát azt látjuk, hogy a vidékfejlesztés terén a hiba arány csökkent, de itt is van egy olyan szint, amelyről már a múlt évben beszéltem, tehát, hogy itt specifikus intézkedésekre kerül sor a vidékfejlesztés terén, a tagállamokban sokszor helyi, regionális, specifikus egyedi sajátosságokat kell figyelembe venni, és ezeket az intézkedéseket nem lehet tovább egyszerűsíteni, ugyanis itt politikai megfontolásokról is szó van. Tehát itt egy nagyon bonyolult helyzet áll elő, és ezt el kell fogadnunk, hogyha politikai intézkedéseket vesszük figyelembe. Tehát a célkitűzések mindenképp célkitűzés az, hogy az egyedi sajátosságokat is figyelembe vegyük, amikor a gazdákról van szó, a biogazdálkodásról, a fenntartható fejlődésről. Ahogy már mondtam, intézkedéseket indítottunk annak érdekében, hogy sokkal könnyebben ellenőrizhessünk bizonyos dolgokat, például a különböző intézkedések mutatóival kapcsolatosan az Ajax rendszer is lehetővé teszi a jobb ellenőrzését ezen intézkedéseknek. Tehát ezeket a, mindenképpen tovább akarjuk vinni ezeket a fejlődéseket. És éppen itt a különbség a garancia alap és a vidékfejlesztési alap között a hiba arányokat illetően. De azt hiszem, hogy az a célkitűzés, hogy a lehető legjobban szeretnénk biztosítani az ellenőrzéseket, az Ajax-nak megvan a jó adatbázisa, és épp Kretán úr is azt mondta, hogy a parcellákat illetően, ugye itt több 10 millió vagy 100 millió parcella létezik az Európai Unió területén, tehát ez természetes, hogy a különböző nyilatkozatokban vannak hibák. A kereszt ellenőrzések éppen ezért fontosak, az összehasonlító reprezentatív mintavételek fontosak ezeken a területeken, de fontos az, hogy a adások minősége ne sérüljön. Ugyanazokat az eljárásokat alkalmazzuk, mint az Ajax a vidékfejlesztés terén, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző problémákra rámutassunk az évek során, és pénzügyi korrekciókat végezünk el. Mert hogyha felfedünk egy rendszerbeli problémát, akkor a pénzügyi korrekciót el lehet végezni, és ezáltal az ellenőrzések minősége is javul, a második pillére vonatkoztatva is. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az ellenőrzési rendszer, a prevenció, preventív intézkedések már léteznek annak érdekében, hogy jobb legyen az ellenőrzés. Természetesen a pénzügyi korrekciókra is szükség van. Ez egy nagyon bonyolult helyzet, és azt látjuk, és, és odafigyelünk az különböző felfedett hibákra az évek során. A az összköltségvetést illetően is, az első pillére vonatkoztatva, és a vidékfejlesztésre vonatkoztatva is. Éppen ezért azt látjuk, hogy jobban ellenőrizhetjük, hogy mi történik az évek során, és nem kell megvárni a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos elemeket. Ami a beszedéseket illeti, a beszámolómban már említettem, hogy a számbevőszék megfigyelései alapján Hatsimarkakis úr írt egy jelentést, és ebben is szól arról, hogy javítani kell a beszedési rendszeren. Azt hiszem, hogy sokkal nagyobb pénzösszegeket tudtunk mm, beszedni az új rendszerben, ez 50-50 százalékot jelent. A, ha tagállamok 50 százalékot nem tudtak beszedni, akkor ugye azt mondják, hogy a, az adófizető fog kétszer fizetni jó 27 tagállamban az 50-50-es rendszerrel azt látják a tagállamok is, hogy sokkal inkább ösztönözzük őket arra, hogy a beszedéseket végezzék el. Az első évben már 25%-os volt a tagállamok által elvégzett beszedés, régebben 5 év alatt éltünk el 20%-ot körülbelül, most pedig már 40-45%-nál tartunk. Természetesen a 100%-os rendszert szeretnék megvalósítani, hogyha a tagállam tudja azt, hogy nem tudja beszedni a megfelelő összegeket, akkor a bizottság elvégzi ezt százszázalékosan. Miért vannak különbségek a tagállami, tagállamok számításai, tehát a korrekció számításai között és a bizottság számításai között. Ugye itt Görögországot említették. Na most ez azért van, mert a, ugye a tagállamok felfedik a hibákat a végfelhasználóknál, de a bizottság is felfedi a rendszerbeli hibákat és például ez volt a helyzet Görögországban, Görögországgal kapcsolatosan az adatbázisban már láttuk a rendszerbeli hibákat, és a tehát ezeket a hibákat nem Görögország a saját rendszerén belül fette fel, hanem a bizottság. A bizottság, amely auditált, elvégezte az ellenőrzést, és látta azt, hogy be kell szedni ezeket a pénzeket a végfelhasználóktól. Ha jelentős a hiba például a parcellák adatbázisában, akkor azt látjuk, hogy az európai pénzek felhasználására van ennek kihatása, és az adott tagállamnak igenis fizetnie kell, és ki kell javítania az adatbázisát. Ugye az ösztönző rendszerről is volt szó, a strukturális alapokra vonatkoztatva, mindidáig eh, nem volt kötelező az, hogy leblokkolják a kifizetéseket, ugyanis itt csak konjunkturális helyzetben eh, lehetett ezt elképzelni, de hogyha a hiba továbbra is a rendszerben bent marad, a kifizetések után is, akkor itt mindenképpen pénzügyi korrekciókra van szükség, és arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy javítsák ki a rendszereiket. Bulgária, Románia, Görögország esetében ez volt a helyzet, és most az auditálás után azt látjuk, hogy javult a helyzet. Ennyit tehát a beszedésekről. Beszéltem a arról, hogy az 50-50 százalék -50 helyett a 100 százalékos rendszerre akarunk átter, áttérni, és a tagállamoknak is nyomon kell követni folyamatosan a helyzetet. Sok esetben azonban a nemzeti jogszabályokkal találjuk magunkat szembe, és a tagállamok a nemzeti jogszabályokat hajtják végre, fontos éppen ezért látni az, hogy vannak korlátai a jogharmonizációnak is, nem ugyanazon elv alapján hajtanak végre jogszabályokat az egyes tagállamok, itt Spanyolországot említettük, Olaszországot, van, hogy éveken át húzódnak a dolgok, még mielőtt a nemzeti jogszabályokat alkalmaznák, például fizetésképtelenség esetében. Itt egy megosztott tevékenységről van szó, egy megosztott irányításról van szó, ami a, a vaj ügyet illeti. Ezzel kapcsolatosan, és hogy visszatérjek még a háromoldalú ülések kérdésére. Én nem kértem azt, hogy tripartit háromoldalú ülések legyenek teljesen evidens kérdésekkel kapcsolatosan. Ugye, hogyha van egy ellenőrzés, és vannak hibák, amelyekre rámutatunk, rendben van, de vannak olyan esetek, amikor az Európai Bizottság végrehajtja azt a jogszabályt, amelyről döntöttek mellesleg a parlament is, arról például, hogy vissza fog-e kérni pénzösszegeket, vagy nem, volt-e csalás, vagy nem. Most mivel itt egy megosztott irányításról, kormányzásról van szó, meg kell nézni azt, hogy az adott tagállam végrehajtotta-e, alkalmazta -e az közösségi jogszabályt, vagy nem. És sok esetben egy háromoldalú ülésen sokkal könnyebben lehet tisztázni dolgokat. Itt nem az ellenőrzésen talált hibákról van szó, mert ezt a, az eszköz már a struktúrális alapok terén alkalmazza a számvezőszék, és azért itt vannak hasonlóságok a struktúrális alapokkal kapcsolatban. Ugye Kreten úr azt mondja, hogy ha valamit tudunk a kohéziós politikában alkalmazni, akkor azt miért nem lehet a mezőgazdasági garancia alappal kapcsolatosan is alkalmazni? Minden évben rá kell mutatni arra, hogy milyen szükségletek vannak, és tisztázni kell a dolgokat és a szükségleteket, ami tehát visszatérek a vajügyre, ami a vajügyet illeti. A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy itt nem kerülték meg a rendeletet, a jogszabályokat, azok a tagállamok, amelyek érintve vannak, betartották a törvényt, és éppen ezért mi úgy gondoltuk, hogy nem kell visszaszerezni ezt a pénzösszeget. Természetesen, hogyha ta, nagy, nagyobb tartalékaink vannak, akkor ö, el lehet adni ö, bizonyos ö, termék volumeneket, lehet, hogy ez, ezt az eszközt félreértették, és 2014 után, már, sőt már 2012-2013-ban sem fogják ezt alkalmazni, ugyanis nincsenek intervenciós tartalékok, terméktartalékok, de 2009-ben mit arról volt szó, hogy csak is 2009-re, tehát vezettük be azt a rendszert, hogy mivel még több lett volt, akkor eladhatták más országokban is a fennmaradó tartalékokat. De úgy gondolja a bizottság, hogy jogszerűen jártak el, mert Németországból a legszegényebbek számára finanszíroztak programokat Olaszországra vonatkoztatva, és azok, akik a vajat eladták, végig a belső piacon adták el, ez, ez, ez holland vagy német piac volt, tehát mindenképp a belső piaci szabályokat alkalmazták, és fontos az, hogy mi olyan programokat finanszírozhassunk, amelyek a legszegényebbek érdekében vannak, és itt egy válsághelyzet volt, és mi úgy találtuk, hogy a, a két célkitűzés mindenképpen megvalósították, és a jogszabályt tiszteletben tartották. Persze a jogszabálynak lehetnek hiányosságai, de a programok teljes mértékben meg fognak változni az új jogszabályok keretében majd ennyit. Ami a zöld kizöldítés vagy zöldítést illeti, felmerült, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet. Azt hiszem, hogy még a jogalkotási javaslattal kapcsolatosan lesz vita, de amit mi javasoltunk, az azok a legegyszerűbb eszközök a vannak a jelenlegi eszközök a közvetlen kifizetésekre, és megpróbáltuk maximumra csökkenteni a bonyolult, ezt a bonyolult rendszert, az európai pénzeket mindenképpen megfelelő módon kell kezelni, és a a minőségi politika hatékonyságára is utaltak. Az értékelést minden alkalommal természetesen el kell végezni, minden ellenőrzés, helyi ellenőrzés alkalmával, és el kell kerülni azon eseteket, amelyekről szó volt, ami a gyapotot illeti. Itt megint csak egyedi a helyzet, ugyanis itt a termeléshez kötődik a kifizetődés, de van a szétválasztás rendszere is, tehát amikor is a gazdák jövedelmét egészíti ki, nem pedig az adott hektáron megtermelt termék után fizetünk itt eh, nem egy olyan támogatásról van szó, amely minden évben egy adott hektárhoz eh, kapcsolódik, eh, hanem azok a gazdák kapják, akik az adott hektáron, adott földterületen dolgoznak. Tehát nem a tulajdonos fogja kapni ezt a pénzt. Támogatjuk a fiatalokat, a kis gazdákat, a szegényebb gazdákat, tehát most már a célcsoportjaink is jobban meghatározottak, ahogy erről már ön is szólt. Ami a vissza a pénzösszegek visszaszedését, beszedését illeti, már elmondtam, hogy mennyire, miért bonyolultabb a helyzet a környezetvédelem területén. Itt is látjuk, hogy van azonban javulás. Stász úr, már elmagyaráztam, hogy miért van ez a különbség a között, amit a tagállamok állapítanak meg, és a mi megállapításaink között. Számomra, ami lényeges, az az, hogy lehetőséget nyújtsunk az adófizetők számára, hogy tudják, hogy hová is megy a pénzük. Egy új jogszabályt készítünk elő a a költségvetéssel kapcsolatosan, itt a fizikai személyeket illetően de természetesen a nagy kedvezményezettek, a nagy ö, vállalatok esetében is fontos az átláthatóság, tehát 2012-ben lesz egy új jogszabály. Ivánova asszony a nehéz helyzetben lévő országok társfinanszírozásáról szólt. Itt a költségvetés ugyanaz marad. Itt nem a vidékfejlesztés területén csak a társfinanszírozás szintjét növeljük, nem az összköltségvetés szintjét. Itt nem arról van szó, hogy ha magasabb a társfinanszírozás szintje, akkor több ellenőrzésre lesz szükség. Tehát a kettő nincs összefüggésben. Ugye azt mondta, hogy az, azok országokat nem díjazzuk, úgymond, amelyek jobban teljesítenek, és, és amelyeknek gazdasági problémáik vannak, Ugye a múlt évben, két évvel ezelőtt Görögországnak voltak gazdasági problémái, de azért mi ugyanúgy betartottuk az ellenőrzések szerűségét, a minőséget, és itt nem a társfinanszírozás szintjétől függ, hogy valamely országokkal hogyan is fogunk tárgyalni. Ugye itt Görögország, Románia és Bulgáriáról volt szó. Azt hiszem, hogy válaszoltam minden kérdésre, úgy tűnik. Nem még a tejkvóta kérdése olasz, Olaszországban, tehát az olaszországi gazdák, vagy pedig a kormány fizet. Ebben az esetben a bizottság már kérte Olaszországot, hogy az 50-50-es szabály alapján szedje be a pénzt a termelőktől. Egy részét a pénzösszegeknek már beszették, de a bíróságnál is van egy ügy, és a nemzeti eh, hatóságok még nem tisztázták, hogy kinek mennyit kell majd visszafizetnie, úgyhogy a bizottság még ezt nem tudja pontosan, tárgyalunk az olasz hatóságokkal, mellesleg ugyanez vonatkozik Spanyolországra is, sok esetben ugye a bíróság eh, eh, hosszadalmasan tanulmányozza ezeket a dolgokat, addig nem tudunk semmiféle döntést hozni. Köszönöm. Gressle azt ami a tejkvótákat illeti, és az ezzel kapcsolatos kérdés lehet, hogy megkaphatnánk a, azt a listát, amely esetleg a csalásokról, vagy a tagállamokkal kapcsolatos problémákról problémákat tartalmazza. Ugye nekem is van Spanyolországgal kapcsolatban egy ügyem, te Olaszországról beszéltél, tehát hogy tudjuk, hogy mi is a helyzet. Biztos úr, erre a listára lehetőség van. Esetleg, hogy megkapjuk? Igen, igen, természetesen erre lehetőség van. Meg fogják kapni ezeket az adatokat, de a jelenlegi helyzetben, hogy mennyi pénzt tudtunk visszaszerezni, mennyit nem, és hogyan is elemzik a tagállamokban a bíróságok még ezt a helyzet. Tehát erről is vannak tehát adatok. Más kommentár a számvevőszék vagy a biztos úr válaszára kapcsolatosan, mások, Fjellner úr vagy mások, ha nem, nem nincs kérdésük, akkor ö, Fjellner úr a záró beszéde. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nagyon jó volt, jók voltak a bevezetők is, és a vita is. Különösen jónak találom azt, hogy sokkal többet megtudtunk arról, hogy hogyan működnek a szankciók, és hogyan kezelik a különbségeket. Nem csak ugyanazon a területen felmerülő különbségeket is tudja kezelni a bizottság. Azt hiszem, hogy később még a vajról azért többet kellene majd beszélnünk. Itt volt ez a tripartit a kapcsolatos felvetés. A számvevőszék tulajdonképpen felvetette azt, hogy a három oldalú helyett, helyett talán két kétoldalú, vagy sok, vagy négyoldalú tanácskozásokban is gondolkozni, de hogyha ez a dolog jól működik az egyik területen, akkor nem látom be, hogy a mezőgazdaság területén ez miért nem működne. Elég sok emberrel beszéltem, és mindenki úgy tűnik, hogy elégedett ezekkel a tripartit tanácskozásokkal. Lehet, hogy nem ez a, szükségszerűen ez a megoldás, ahogyan én naivan gondoltam a vaj ügyben. De amikor itt olvasom a választ, amit a bizottság adott, és ebben egyetem azt mondja a bizottság, hogy a vaj ügyben a bizottság nem lát alapot arra, hogy visszakövetelje ezt a pénzt. Normál esetben ugye arról beszélünk, hogy most lényegességi küszöb alatti feletti hibáról van szó, vagy csalásról. Szóval a számövőszék azt mondja, hogy csalás, a bizottság azt mondja, hogy ha, business as usual. És azt hiszem, hogyha a törvény betűjét követték, nos lehet, hogy a törvény betűje annyira gyenge, hogy ez a rendszer, amiről most van már sok elképzelésem, tehát megpróbálják eh, elkikerülni a törvény betűjét, az még azért elfogadható. Jó lenne erről többet megtudnunk, úgyhogy azt hiszem így vagy úgy, meg kell majd még ezeket a kérdéseket behatóban vitatnunk. Én most ezekről az érdemügyekről szeretnék többet olvasni, ahelyett, hogy itt most a részleteket megvitatnánk, mert jobban szeretném megérteni a dolgokat. De összességében jó volt ez a tanácskozás, és ez jó alapot szolgál, alappal szolgál ahhoz, hogy levonhassunk következtetéseket. Köszönet mindenkinek! Maximum, maximálisan egyetértek, szerintem is nagyon jó vita volt, a számvevőszék, a bizottság tagjai és a vitában résztvevő képviselők egyaránt így gondolják, és ezzel a napirend hatodik pontját eh, azt hiszem eh, befejezetnek tekinthetjük. Köszönöm. Avec ces deux types, ils sont ici ou non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 In case somebody likes to continue. Amennyiben valaki még tovább kíván beszélgetni, ezt nyugodtan tegye meg, de a termen kívül, ha kérhetem, mert én itt szeretnék tovább menni. Hetes napi rendi pont következik. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Kubik úrnak adom meg a szót, aki a számvevőszéget képviseli, és kérem, hogy az tejre és iskola gyümölcsprogramokra vonatkozó számvevőszéki jelentést mutassa be. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Az Európai Számvevőszék eh, eh, két az EU által finanszírozott rendszer hatékonyságát vizsgálta, az iskola tej és az iskola gyümölcs programok. Röviden szeretném ismertetni a konklúzióinkat és az ajánlásainkat. Az EU több mint 30 éve finanszírozta az iskola tej programot. Eh, egyszerűen összefoglaljuk, hogy mi ez tejet és tejtermékeket olcsóban lehet jutatni iskolás gyerekekhez és a tejet, joghurtot vagy sajtot lehet az iskolai, az iskola éttermében, ebéd keretében odaadni a gyerekeknek, vagy pedig az iskolán kívül is. Minden iskola eldöntheti, hogy melyiket választja, és minden európai iskola részt vett a rendszerben. A gyümölcs rendszer egy kicsit újabb, 2009-ben indult. A főbb jellemző, hogy kell legyen egy nemzeti stratégia, a gyümölcsöt és a zöldséget ingyen osztják szét, bizonyos étkezések és bizonyos éttermekben és bizonyos pedagógiai tevékenységek kísérik az elosztást. Ugyanaz a megközelítés az alapja, hogy a két rendszernek a termékeket az iskolákban kell a gyerekeknek odaadni, és két fő célkitűzése van, az egyik a piaci célkitűzés, a piac stabilizálása, a másik pedig az egészséges táplálkozás elősegítése. Tehát mind a két rendszer ugyanezt a kétféle hatást hivatott elérni. Az egyik a rövidtávú hatás, hogy közvetlenül növelje vagy tartsa fenn a e, támogatott termékek fogyasztását e, azáltal, hogy a gyerekekhez jutatjuk ezt az iskolákban, és a hosszú távú hatás pedig egyfajta nevelő hatás, rászoktatni a gyerekeket arra, hogy egészségesen táplálkozzanak. Miután a gyümölcs, iskola gyümölcs program múltban indult, inkább az iskola tejjel szeretnék foglalkozni, amelyet eh, később próbáltunk a gyümölcsel is kiterjeszteni. A számvevőszék megalapítása szerint sem a rövid, sem a hosszú távú célokat nem igazán éri el hatékonyan az iskolatej program. A rövid távú hatást illeti nem hatékony a program, és nem igazán vonzó a potenciális kedvezményezettek számára, viszont nagyon magas az adminisztráció, bürokrácia, és viszonylag alacsony a támogatási arány a rendszernek van egy jelentős holtsúlyi hatása, és ezért megpróbáltuk inkább az iskolai kantinokban osztani a tejet. A legtöbb esetben a támogatás nélkül is ugyanezeket a tej, termékeket megkapták volna a gyerekek. Ami a hosszú távú hatást illeti, itt tehát a nevelő hatás, egészséges táplálkozásra való rászoktatás, jelenleg ezeket a célokat a számvészék szerint nem éri el a program, nincs koherencia a pedagógiai célok és a megvalósítás között Kicsit menjünk vissza az időben. 1999-ben javasolta a bizottság azt a tanácsnak, hogy indítsa el ezt a hogy törölje el ezt a programot, mert nem igazán hasznosult a ráfordított pénz. A tanács azonban úgy döntött, hogy fenntartja a programot, és 99 óta azért voltak pozitív változások, de a legfontosabb problémákat nem sikerült megoldani. Mi azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb gyengesség ennek a programnak, az iskolatej programnak, most már világossá vált, és a bizottság ezt már figyelembe vette, amik, ezeket a problémákat, amikor a gyümölcsprogramokat megtervezte. Ennek eredményeképpen az iskolai gyümölcsprogram egy standardizált elosztási módszer ingyenesen, és az iskolai éttermen kívül kapják a gyümölcsöt a gyerekek nagyon fontosak a kísérő elemek, és a lényeg az, hogy a bizottság megállapítási szerint ezt a programot sikeresen valósítják meg. Bár még túl korai megítélni, hogy mennyire hatékony ez az új program, úgy tűnik, hogy rövid és hosszú távú célokat is el fogja érni az iskola gyümölcs program. Miután az iskola tejprogramnak nagyon kis hatása volt, az, hogy megmarad-e ez a program, az attól kell, hogy függjön, hogy sikerül alapvetően megreformálni ezt a programot és a hiányosságokat megszüntetni az ezzel kapcsolatos döntést a következő megfontolások alapján kell meghozni. Hogyha az iskola, egy program azt akarjuk, hogy valóban hatásos legyen, akkor a kilogramra vetített eh, támogatás jelentősen meg kell növelni egy olyan szintűvé, ami gyakorlatilag ingyenes tejelosztást jelenteni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez az ajánlás nem eredményezni automatikusan az EU kifizetések nő, megnövekedését, sőt, ez azt jelenteni, hogy az erőforrásokat koncentráltabban egy szűkebb cél e, csoportra e, e, fókuszáljuk, és a táplálkozási igények a legfontosabb kritérium a célcsoport meghatározásakor a lépéseket kell tenni, hogy ezt a holcsújhatást megszüntessük, és jobban láthatóvá kell tenni a programot a közvélemény számára. Ami a nevelő célokat illeti, a harmonizáltabban kell megítélni a nevelő célú kísérő intézkedések szerepét. Hogyha bebizonyosodik, hogy hatásosak ezek az intézkedések, akkor meg lehetne fontolni az EU társ finanszírozást. Tehát általánosságban is nagyon jobb koordinációra van szükség, hatásokat érvényesíteni kell, és harmonizáltan kell Eh, megközelíteni a táplálkozási szempontokat, és hatékonyabban kell kezelni a programokat. Én személy szerint úgy gondolom, hogy meg lehet változtatni ezeket a programokat úgy és olyan mértékben, hogy hatékonyabbak lehetnek, eh, és az európai eh, pénzek jobb hasznosulását tudják biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itala úr a raportőr parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ami a számvevőszék jelentését illeti, szerintem egy igen egyszerű, átlátható anyagról van szó, és viszonylag könnyű ebből következtetéseket levonni. Ez a program nem járult hozzá a piaci egyensúlyhoz, és nem érte el az élelmezési célokat sem. A tej, iskolatej programhoz eh, nyújtott segítség túl kicsi, az ezzel járó administratív terhek viszont túlságosan jelentősek. Eh, akkor keltette fel a figyelmemet ez az egész ügy, amikor eh, saját városom helyi újságjában olvastam egy cikket, mert az iskolaigazgatók ott felhagytak az iskolatei programmal, mert nevetséges összegekért nagyon komoly adminisztratív terhet kellett az iskoláknak vállalniuk. De úgy tűnik, hogy nem csak Finnországban, hanem máshol is egy ilyen ilyen problémák szembesültek, és egymás után adták fel ezt a programot a, az iskolák. Sajnálatos módon ez rossz jelzést ad, illetve rossz képet fest az európai adófizetők pénzének felhasználásáról, eh, és arról, ahogy eh, ezt a pénzt konkrétan erre a célra elköltötték. Eh, Finnországban egyébként azt mutatják a statisztikák, hogy a gyerekek elég tejet, tejterméket fogyasztanak, tehát ott nincsen szükség ilyen kis hozzájárulásra, segítségre. Más országokban viszont egy ilyen segítség szemmel látható hatással lenne. Amennyiben ezt nem lehet megtenni, akkor az egész programot el kell törölni, szerintem köszönöm. A biztos bizottság részéről kap szót. Igen, valóban. Itala úrnak, Kubek úrnak köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk, beszélgethetünk az iskolatai programról, illetve a számvevőszék ezzel kapcsolatos jelentéséről. Szeretném megköszönni a számvevőszéknek és Itala úrnak az ajánlásaikat, megfigyeléseiket amennyiben azok a két program hatékonyságának növeléséhez járulnak hozzá, vagy kívánnak hozzájárulni, méltányoljuk ezeket az ajánlásokat. A célja a programnak az az, hogy egészséges tejterméket és gyümölcsöt fogyasszanak minél nagyobb mennyiségben a gyermekek. Emellett egy nevelési aspektusa is van a programnak, megfelelő étkezési szobá, szokásokat és Eh, életmódot eh, kívánunk kialakítani, remélhetőleg felnőtt korukban is ezek a gyermekek majd eh, megfelelően egészségesen fognak élni. Emellett a mezőgazdasági érdekeket is szolgálja a program, és hozzájárul az elhízás elleni harchoz is. A piaci egyensúlytalanságok kiegyensúlyozására is alkalmas nézetünk szerint ez a projekt, ami Ugyanígy igaz az iskola gyümölcs programra, ami a 2013 utáni agrárpolitikai javaslatokat illeti, az Európai Bizottság a két program megerősítésére tesz javaslatot. Évente 150 millió euró és 75-95 százaléknyi társfinanszírozás lenne előírva, ez egy jelentős növekedés a jelenlegi 90 millióhoz képest. Emellett kísérő intézkedésekre is sor kerül, ezeket a kísérő intézkedéseket eddig a kedvezményezetteknek kellett finanszírozniuk, most erre is bevezetjük a társfinanszírozást. Ez a javaslat megfelel a számvevőszék ajánlásainak a gyümölcs vonatkozásában, ami a

iskolatai programot illeti. Nem értünk egyet azzal, hogy ez a program ennyire rossz lenne. 2008-ban és 2009-ben felülvizsgáltuk ezt a programot, konzultálva a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és különböző érdekeltekkel. Ennek következtében jelentősen javítottuk a rendszert, például kiegészítettük a jogosult termékek körét, illetve kizártunk bizonyos bizonyos tejtermékeket, illetve olyan termékeket, amelyek egyébként is felhasználásra és elfogyasztásra kerülnek. Minden résztvevő fél további érdeklődését fejezte ki a program iránt, támogatták a programot a tagállamok is. Itt jegyzem meg, hogy az Európai Parlament szintén támogatta a programot, mert 9 millió euróval támogatni, növelni kívánja, kívánná a rendelkezésre álló összeget. Eredetileg 81 milliót javasolt az Európai Bizottság, a parlament ezt 90 millió euróra kívánja, kívánta emelni. Noha a segítség mértéke viszonylag alacsony, a nemzeti hatóságok további pénzekkel járulhatnak hozzá a nemzeti költségvetésből a programhoz. Egyes tagállamoknak korábban nem is létezett, különösen az új tagállamoknak korábban nem is létezett ilyen iskolatai programjuk. A jelenlegi pénzügyi válság és megszorítások közepette úgy gondoljuk, hogy ennek a programnak a megszakítása azzal lenne egyenértékű, hogy az iskolatei programok egész egyszerűen eltűnnének a régi és az új tagállamokból egyaránt. Ehelyett az Európai Bizottság meg kíván egy, együtt kíván működni a jogalkotó hatóságokkal, és növelni akarja a hozzáadott értékét ennek a programnak. Az Európai Bizottság 2013 utáni agrárpolitikai javaslatai figyelembe veszik már most is a raportőr és a számvevőszék ajánlásainak egy részét. Nemzeti végrehajtási stratégiát írnának elő, és lehetőséget teremtenének az Európai Bizottság számára, hogy kritériumokat, célokat fogalmazzon meg delegált aktusok formájában. Ez szerepelt a számövőszégi jelentésben is. Emellett az Európai Parlament és a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy a program fontos egyéb tartalmi részleteiről beszéljenek, az infrastruktúráról, a kedvezményezettek köréről és egyéb dolgokról, illetve megvizsgálják, megvizsgálhatják, hogy milyen szinergiák léteznek az iskolatej és az iskola gyümölcs program között a felülvizsgálatok, amelyek 2012-2013-ban eh, eh, következnek be, további javításokra adnak majd lehetőséget, és eh, várhatóan csökkentik az administratív terheket is. Köszönöm. Most négy képviselő kért szót, öten most már. Én két percet adnék szívem szerint a képviselőknek, Haci Cimákis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hallhattuk, úgy tűnik túl bonyolult a program, és a kívánt hatásokat nem éri el. Egy kicsit tehát benne van a levegőben, hogy esetleg szüntessük meg a programot. Én ez ellen szeretnék érvelni. Tudom, hogy van egy számvevőszéki döntés, ami megkérdőjelezi, hogy az agri főigazgatóság egyáltalán ezt megteheti-e. Én itt a nevelő hatásról beszélnék, és a népegészségügyi szempontokról. A Lisszaboni szerződés is világosra teszi, hogy az EU-nak van kompetenciája népegészségügy területén, de Dali biztos, biztos, az egészségügyért felelős biztos ezért felelős, és nem az agri GD. Ezt a szempontot is látnunk kell. Van még egy szempont. Az EU-t láthatóvá akarjuk ugye tenni, és ott a iskolai kantinban nem látják, hogy ez egy EU program. De hogyha emlékszünk a saját iskolás korunkra, hogy én még emlékszem, mi kaptunk iskolatejet, fizetnünk kellett érte, de hogyha akkor tudtam volna, hogy az EU finanszírozza a banánokat, na nem banánt, inkább almát, eh, tehát a gyümölcsöt és a tejet, ingyen bocsátja rendelkezésre, szemben azzal a sok vacakkal, amit az ember kemény pénzért vesz meg. Tehát ez akkor egy különleges jótétemény lett volna az EU részéről, és túl értékesnek tűnik ebből a szempontból ez a program most ahhoz, hogy ezt feladjuk. De a kompetenciákat, a hatásköröket a bizottságon belül, és valószínűleg a Európai Bírósági Határozat mentén újra kell gondolni, és javítani kell a koordinációt. Tehát legyen ingyenes, az EU-t jól mutassuk be, jobb együttműködés, új hatáskörök. Ilyen feltételek mellett szerintem folytatni kell a programot, mert a megszüntetése nagyon káros lenne. E, e, és azt kérem a bizottságtól, hogy egy teljesen új javaslatot készítsen talán el. Epping úr következik. Igen, elnök úr. Két ténykérdésem lenne Kubik úrhoz. Először is szeretném tudni, hogy mi az éves költségvetése pontosan a két programnak. Második kérdésem pedig szeretném tudni, hogy mennyi időt vesz igénybe például egy iskola vezetőnek, hogy megkapja, a, hogy kitöltse a támogatással kapcsolatos kérel, kérelmet. Köszönöm. Köszönöm. Bojcsikovszki úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is most sokkal több terméket termelünk, mint amire szükségünk van, tehát a gazdák nem tudják eladni a terme- termékeiket, aztán vannak étkezési szokásaink is. Sok országban a gyermekek viszont egyáltalán nem kapnak megfelelő és elég élelmiszert, és alultápláltak. Éppen ezért fel kell tenni a kérdést, hogy ezek a programok miért nem működnek mindig jól, és a számvevőszék véleményét is szeretnénk kikérni, hogy reagáljon a kérdésre. Lengyelországban két nagyon szigorú végrehajtói jogszabályunk van, amely mellesleg a számvevőszék jelentésében is benne van, nevezetesen, hogy nem jól működött nálunk a program. Lehet, hogy a szigorú szabályok nem tették lehetővé, hogy jól működjön ez a program. Aztán jó lenne adatokat is kapni, hogy milyen eszközöket használnak a különböző országokban e programok érdekében. Seszkova asszony. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Először is általánosságban szeretnék szólni. Én egy olyan tagállomból jövünk, ahol egy valódi ö, szocializmus építünk, építettünk ugye a kommunizmus során ingyen volt tej és más termék, tehát az a tapasztalatom, hogy itt a célkitűzéseknek, hatásoknak mindenképpen ugye azt mondják, hogy oktató-nevelő hatásoknak kell lenniük, azonban ez nagyon kétséges. Az gyermekek étkezési szokása a, a szülei és a családja kezében van, nem pedig az EU kezében. Éppen ezért én támogatom a jelentéstevő jelentését, amely arról szól, hogy ezt a programot szüntessük meg teljes mértékben, ne reformáljuk, ne változtassunk rajta, szüntessük meg, ez az adófizetők pénzének a pazarlása. Azt hiszem, hogy a különböző társ finanszírozási követelmények, regionális, nemzeti költségvetésekből ez mindez nem, nem állja meg a helyét most már. Köszönöm szépen, Halmájer asszony. Az Először is az Európai Bírósági döntésről kérdezném. Jól tudom-e, hogy a bíróság döntése alapján hogyha nincs túltermelés, akkor nem is lehet ezt a szociális programot az agrárköltségvetésből finanszírozni. De amennyire tudom, tehát erre nincs lehetőség, nem lehet szociális programokat az agrárköltségvetésből finanszírozni, és itt végül is egy szociális programról van szó. Hogyha nem túltermelésből adódik, tehát mondjuk túltermelés van, rengeteg a tej, és akkor ezt gyerekeknek, szegényeknek, vagy bárkinek eljutathatjuk, vagy nevelő célzattal az iskoláknak. Másik megjegyzésem. Megkérdezném, hogy hány iskolát, hány gyereket értek el ezek a programok eddig, mert ez nem derült ki számomra. Harmadik kérdés, hogyha egyáltalán egy ilyen programot fenn akarunk tartani, akkor tényleg jó lenne a végrehajtást nem úgy kialakítani, hogy a tagállamok ezt egyszerűen nem tudják kezelni. Én ugyanis ezt tapasztaltam több országban, míg a logisztikát is meg kell fizetni, tehát a szállítást a gyereknek kell fizetni a körtér vagy az almáért, és persze összehasonlítva talán a tényleges árral kevesebbet, de azért volt olyan tagállam, és ugyanannyit fizettettek az almáért, mintha egyébként megvette volna. E, tehát e, néhány tagállamban ez értelmetlen volt, és ezért e, nálunk is megszüntették a programot, mert a nagy kereskedelmi, kiskereskedelmi láncoknak egyszerűen sokkal jobb a logisztikai hálózata, és sokkal olcsóbban meg lehetett oldani ezt a, vagy le lehetett bonyítani ezt a programot, mint az EU-s programot tehát lehet, hogy itt egészsége egyebekkel lehet érvelni, de én nagyon megkérdőjelezném, hogy az EU feladata-e, és nem inkább más szempontból kellene elemezni, hogy, tehát nagyon súlyos kételjeim vannak a programmal kapcsolatban, és szerintem jogilag sem működhet. Kájer úr. Most jön abból a tagállamból vagyok, mint Holmeyer asszony, de másik tartományból, Észak-Rajna Veszfáliából, ahol ott ez igenis működik. Almát és körtét kapnak a gyerekek. Lehet, hogy Bajorország, a Bajor szabad állam máshogy szervezi meg a programot, mint Észak-Rajna Veszfália. Nálunk Észak-Rajna Veszfáliában az iskolák pályázhattak részvételre, voltak bizonyos kritériumok, eh, hogy melyik iskolákat akarjuk eh, támogatni, ez eh, még az előző kormány alatt indult, és azután kiválasztották azokat az iskolákat, amelyek az úgynevezett szociális szempontból hátrányos helyeken vannak. Egy olyan támogatást kaptak a gyerekek, aki, ami, eh, ahol eh, mondjuk két eurót kapnak otthonról egy napra, és ezért nagyon eh, fontos volt, eh, hogy ingyen kapják a gyümölcsöt hogyha kicsit meg akarjuk reformálni a programot, azt, azt támogatnám. De hogyha az agrártermékek ilyen szociális programját, ha jól emlékszem, 180 milliós az összértéke a két programnak, 90 az iskola, 90 az iskola gyümölcs, tehát hogyha megszüntetjük ezeket a programokat, akkor nagyon kevés pénzt spórolunk meg ezzel. Nem tudom, hogy a mezőgazdaságnak jót teszünk -e ezzel, vagy sem. Az iskola gyümölcs programról legalábbis azt tudom mondani, hogy ahol jól kezelik ezt a programot, a gyerekeknek nem tennénk jót a program megszüntetésével, ezért azzal értek egyet, amit Jorge Sassi Makakis mondott. Eh, hogy mondjak, eh, hogy reagáljak erre. Eh, a Bajor szabad állam, ezt már megfizettem, mert az ebédet, a gyerekek ebédjét fizeti, és ebben már úgyis benne van az alma. Szandegárd úr. Ja, tak. Øh, altså, der er sikkert forskellige erfaringer i forskellige lande. Különböző Köszönöm szépen. Természetesen a különböző tagállamokban különböző a helyzet. Dániát eh, nagyon kritizálták, és azt mondták, hogy azokat az iskolákat támogatjuk, amelyeknek különben is a legtöbb eh, erőforrásuk van, a legjobb negyedekben, legjobb kerületekben, ezekben az eh, iskolákban kapnak gyümölcsöt például a gyermekek, és más iskolákban nem. Tehát ez a dániai tapasztalat. Más országokban más tapasztalatok vannak ezt a Dán tapasztalatot mindenképpen meg akartam említeni, mert nem igazán pozitív, és jelentősen is kritizálták. Tehát mindent meg kell tenni, hogy az iskolák közötti nagyobb különbségeket csökkentsük, de sajnos nem jól működött ez a rendszer. Elnök, most először a ö, számvevőszék képviselőinek adom vissza a szót, hogy válaszoljon az elhangzott kommentárokra. Kubik úr. Azzal kezdeném, tehát néhány általános megjegyzéssel szeretném kezdeni. A programok hatását illetően, itt elsősorban a iskolai tejprogram hatásába kapcsolatban mit is a helyzet, mit is lehet tenni. Szeretném aláhúzni azt, hogy ahogy már azt kifejtettük a jelentésünkben is, és különösen a jelenlegi formában nagyon kevés eredményt hozott az iskolai program, és nagyon nagy kiadása nem volt a gyermekek tejfogyasztására. Tehát a jövőt illetően az lenne a legjobb megoldás, hogy nagyon nagy reformokat indítsunk el, és itt nem csak kozmetikai korrekciókról lenne szó. szó. Tehát én úgy gondolom, hogy fenn kell tartani ezt a rendszert. Természetesen a végső megoldásról a politikai szervek fognak dönteni. Amit én elmondhatok az az, hogy a számvevőszék az ajánlások alapján végezte el a munkáját, ismerősek ezek az ajánlások, önök is ismerik ezeket. Mit mondhatok el a költségvetésről? A jelenlegi kiadások 2011-re 180 millió eurót tesznek ki. A több mint 30 éve folyik ez az iskolatei program, és itt ö, körülbelül 70 milliós ö, ö, volt a, a költségvetés, szinte ez egy stabil költségvetés volt, és majdnem 9-10 milliót nem használtak fel ebben az évben. Azt hiszem, hogy ezek a kiadások növekedni fognak, ami a szigorú szabályokat, ne, szigorú nemzeti jogszabályokat illeti. Én mm, átadnám majd a szót a kollégáimnak, de még egyszer szeretném aláhúzni azt, hogy a fő konklúziónk és a fő üzenetünk az, hogy javítani kell ezen a programon, és nem beszüntetni azt nagyon jó tapasztalataink vannak a gyümölcs programmal kapcsolatosan. Jók az eredmények, ez egy nagyon jó gyakorlat, és éppen ezért az iskolai programot is javítani kell. Igen, majd a kollégáim szólnak néhány részletkérdésről, én most mindössze még a végén azt szeretném aláhúzni, általánosságban, hogy igen, igaz az, hogy nagyon különbözőek a tapasztalatok az egyes tagállamokban, és ezt a jelentésünkben is láthatják, hogy vannak nagyon jó példák, amelyeket átvehetnek az országok egymástól, Például Lengyelország. Lengyelország egy olyan példa, amelyet fel lehet használni, mint jó gyakorlatot más országokban is. És Komjenszki igazgatónak adom meg a szót. Elnök, köszönöm szépen. Tehát a számvevőszék persze részletesen szeretne válaszolni, de nagyon-nagyon rövid az időnk, úgyhogy kérem, hogy röviden, igen, rövid leszek á, tehát ami az éves költségvetést illeti, 74 millió volt, és az iskolatájra, és sokkal többet költöttünk a gyümölcsprogramra, ugyanis ez nem régiben indult el, és talán még részletesebben is válaszolhatnának a kollégáink tehát azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mennyit küldöttek el, tehát a részletesebb adatokat is rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ami a másik kérdést illeti nevezetesen, hogy mennyi időbe telik például egy, egy kérvényt kitölteni az adminisztráció részére. Tehát itt ezt nem igazán tudjuk. Vannak olyan tagállamok, amelyek évente kétszer töltik ki ezt a kérelmet, egész, mondjuk ez egy egyszerűbb dolog, de természetesen sok adminisztrációs munkája van az iskolavezetőknek, például sokkal több, mint amire szükség lenne, és bizonyos tagállamokban ennél bonyolultabb a helyzet, időigényes Nincs egy válasz erre, ez mindig az adott tagállamtól függ, hogy hogyan is szervezi meg ezt a munkát. Ami az a kapcsolatos, hogy hány, hány gyerek volt kezde, kedvezményezett e, e, ezeknek a programoknak, a potenciális kedvezményezettek körülbelül számából kb. 10% volt a valóságos kedvezményezett. Az iskolatei programban, jelenleg a gyümölcs programmal kapcsolatosan még nem tudjuk ezt megmondani, ugyanis nemrég indítottuk be, ahogy elhangzott, ezt a programot, ami a logisztikai költségeket illeti a gyümölcs programmal kapcsolatosan. Igen, az, az bizonyos költségek az elosztáshoz kapcsolódnak, a nemzeti költségvetésből fizetik közvetlenül a kedvezményezetteknek, és az iskolákban kerül elosztásra a gyümölcs. Mi semmiféle kritikával nem értünk ezzel kapcsolatosan. Csihovszki, úr kérdését, illetően a szigorú szabályokat, illetően amelyeket a lengyel hatóságok fogadtak el. Természetesen a tagállamok teljesen szabadon szervezik meg ezt az egész rendszert. Azt hiszem, hogy a lengyel példa ez egy kicsit szélsőséges. Voltak országok, amelyekben ott voltunk, meglátogattuk a helyzetet, és a bonyolultság szintje azonban elég magas volt a legtöbb országban, és ez is a válasz arra, hogy miért ilyen lassan indult be ez a program. Köszönöm. Kub, Kubik úr, befejezésképpen pedig két ketten tetek említést a célcsoportokról. Ez fontos a programokban, Tehát itt elsősorban a, oda, ahol nincs erre szükség, vagy kevésbé van szükség, természetesen nem ezekkel a területekkel nem foglalkozunk. A, szükség van a reformokra is a célcsoportok területén. Persze sokkal többe kerül, meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a szomperatív költségek között és a között, hogy mit tudunk a jövőben megvalósítani. Jelenleg nincs egy ilyen célcsoport még kialakítva, de azt hiszem, hogy ezt, ezt a rendszert meg lehet még változtatni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen a bizottság röviden. Yes, Mr. Chairman, I will be very brief. Köszönöm, röviden fogok fogalmazni volt egy kérdés a láthatósággal kapcsolatban. Az élelmiszer terv vonatkozásában közé kell tenni, hogy ki adja az élelmiszert, és egy posztert kell kitenni az iskolában. Nyilván, ha a gyerekeket ez érdekli, akkor tudják, hogy honnan jön az élelmiszer. Ami a költségvetési kérdést illeti, szerintem erre választ kaptak. 2010-ben 70 millió, 2011-ben 53 millió a tényleges kiadás. Ez alacsonyabb, mint a betervezett összeg különösen a gyümölcs vonatkozásában. E, említették a bonyolult szabályokat, erre válaszolt a számvevőszék. A tagállamoknak joguk van arra, hogy a saját szabályok szerint hajtsák végre ezt a programot. Nyilván ezek a saját szabályok adott esetben elég komplikáltak tudnak lenni. Elhangzott egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy az iskoláknak mennyiben szerepe helyes életmódra nevelni a gyerekeket például tejtermékek vonatkozásában, különösen a, a gyümölcs programban eltöntöttük, elhatároztuk, hogy be kell vonni a szülőket, a szülőknek küldeniük kell gyümölcsöt be az iskolába, tehát iskolába vinni kell gyümölcsöt, így aztán a, a szülők nyomás alatt vannak, hogy részt vegyenek ebben a nevelési feladatban. Felmerült még egy kérdés a jogalappal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a jogalap az nem, ez a program nem tartozik, nem kapcsolódik semmilyen más programhoz, tehát saját jogalappal rendelkezik. Ami a gyerekek számát illeti, úgy tudjuk, hogy a gyümölcs program 5 millió gyerekre terjed ki, még a tej program 21 millió fiatalra gyerekre, ez 10% a teljes érintett népességnek, tehát tényleg nagy számokról van szó. Ki fizet érte? Ez volt még egy kérdés. Nos, a számlán a logisztika bent kell, hogy legyen. 3% lehet maximum a szállítási díj a gyümölcs értékéhez képest, hogyha külön számla készül a gyümölcs szállításáról. A célcsoportok volt a következő kérdés. Már említettem, hogy a tanács felé tettünk egy olyan javaslatot, hogy a jobb célcsoport meghatározás érdekében azokra az iskolákra kellene koncentrálni, amelyek leginkább rászorulnak egy ilyen programra. Itala úr következik, és lezárhatja ezt a témát. Köszönöm. Igaz, hogy az élelmiszerprogram jól működik, mert jól megcélzott programról van szó, de a tejtermékprogram nem működik megfelelően. Két nagyon különböző célkitűzésről van szó itt. Az első célkitűzés úgymond a tejpiac kiegyenlítése. Szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan cél. A második cél az a gyerekek életmódjának javítása, ez egy dicséretes célkitűzés, de nem így kell elérni. Regionálisan megcélzott programokra van szükség, alprogramokra van szükség, és Szerintünk a program akkor működik, ha jól meg van célozva, a jól célcsoportokat választottak. Eh, amennyiben ez nem sikerül, akkor eh, fel kell hagyni a programmal. Igen, azt gondolom, hogy az elnök, hogy ezt lezárhatjuk, ezt a témát jön a nyolcadik napi rendi pont milyen előrelépés figyelhető meg az EU finanszírozást irányító szerveknél, különösen a bizottság által 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben folytatott egyszerűsítési folyamatot követően? Két szakértőnk van itt, akik eh, ezt a témát eh, tanulmányozták, nem tudom, hogy ők maguk hogy osztották fel egymás közt az időt, de az egyikőjük most mindenképpen szót kap, és ha képes lenne 5 percben összefoglalni a témát, az nagyon jó lenne. Köszönöm. Itt tehát az egyszerűsítő intézkedésekről csináltunk egy tanulmányt az elmúlt három hónapban, a struktúrális alapok vonatkozásában. Beszélnék a követke, következtetésekről és, illetve a metodológiáról, ajánlásokról is. Leginkább ebben a tanulmányban arra koncentráltunk, hogy kik a kedvezményezetjei az egyszerűsítésnek, kik húznak ebből hasznot, az audit szervek szeretik-e ezeket az új szabályokat, az egyértelmű, de mit szólnak ehhez a kedvezményezettek? Csak három hónap állt a rendelkezésünkre, sajnálatos módon nem tudtuk az összes, mind a hét módosító rendeletet végigvinni, de három dologra koncentráltunk az egyszerűsített költségopciókra, az alapok vonatkozásában. Ez arról szól alapvetően, hogy e, dokumentumok nélkül kaphatnak e, bizonyos költségtérítést egész egyszerűen százalék arányban. Kifejezetten kértek bennünket arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan működnek ezek a az egyszerűsítési szabályok, egyszerűsítő szabályok a kutatásfejlesztés területén. Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Finnország és az Egyesült Királyság hatóságaival, illetve az ott székelő kedvezményezetekkel is beszéltünk, emellett a foglalkoztatási és a regionális főigazgatóságtól is bekértünk adatokat, megkértük őket, hogy beszéljenek arról, hogy mik voltak az elvárásaik és mik voltak a tapasztalataik. 85 managing authority-t kérdeztünk meg a tagállamokban, hogy osszák meg tapasztalataikat velünk az egyszerűsítésről hogyan működött ez az egész dolog? Nos, ez az ábra azt mutatja, hogy ez a három egyszerűsített költségopció milyen módon lett felhasználva a tagállami jogosultsági szabályokba. Itt érdemes megjegyezni azt, hogyha az Európai Bizottság szabályt hoz a jogosultságról, akkor az nem feltétlenül lesz azonnal érvényesíthető. Van egy átmeneti időszak, amely e, szükséges ahhoz, hogy végigfusson a rendszeren a szabályok egyszerűsítése. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyszerűsített intézkedéseknek a e, teljes lefutása még nem történt meg. Látják itt zölddel, hogy nagyon eltérnek a felhasználási adatok Ausztria már igen nagy arányban bevezette az új szabályokat, és hogyha ott húznak egy vonalat, akkor azt látják, hogy egész egyszerűen csak 12 ország fogadta el mind a két alapvonatkozásában az egyszerűsített szabályokat. Vannak olyan tagállamok, amelyek csak a szociális alapvonatkozásában fogadták el ezeket az új szabályokat, illetve vették át, más tagállamok egyik alapvonatkozásában sem vezették be ezeket az egyszerűsítő szabályokat. Spanyolország és Hollandia komoly Spanyolország és Lengyelország komoly tagállamok még nem tettek lépést ebbe az irányba például. Eh, a 55%-a eh, az ESF eh, eszközök 55%-a tartozik ide, még az RDF összegeknek mindössze 8%-a van lefedve az új szabályok által. Átadom a kollégát Átadom a szót a kollégának, aki Ausztriáról fog beszélni. Ausztria volt az első olyan tagállam, amely először elkezdte, mint egy úttörőként ezt a kérdést felkarolni, és hogyha megvizsgálják ezt a leírást, akkor azt látják, hogy másfél évig tartott az, hogy a nemzeti jogba átvegyék ezt a rendeletmódosítást. A Glasgow-i European Policies Research Center tanulmánya szerint az egyszerűsítés folyamata nagyon sokáig tartott, és nem volt egyszerű. Tehát az egyszerűsítés folyamata nem volt túl egyszerű, mert egy év kellett ahhoz, hogy a javaslat megszülessen, és akkor még nem az utolsó változatról beszélünk. Az osztrák hatóságok további teherként és bonyolításként élték meg az egyszerűsítési projektet, mert úgy vélték, hogy bizonytalanságok vannak ebben az egyszerűsítési projektben. 2010. október 15-én még csak arról volt szó, hogy munkacsoportban osztják szét ezeket az egyszerűsített költségelszámolási lehetőségeket, illetve az azokról szóló anyagokat, tehát úgy tűnik, hogy még nagyon kezdeti stádiumban jár az ötletek megvalósítása. A hatékonyságról beszélnék most, általában az egyszerűsítési intézkedések hatékonysága vonatkozásában látjuk, hogy a Managing Authority vonatkozásában végzett felmérések azt mutatják, hogy majdnem fele a hatóságoknak úgy véli, hogy semmilyen változás nem következett be. Negyede a hatóságoknak úgy gondolja, hogy valóban történt egyszerűsítés, és negyede a hatóságoknak úgy gondolja, hogy ténylegesen nőttek a terhek. Ez tehát általában véve a hét rendelettel kapcsolatos álláspont, hogyha a költségopciókra térünk ki konkrétan, akkor úgy látjuk, hogy itt van potenciál ebben az egész munkában, mert itt lehet a terheket csökkenteni. Itt a válaszolók 50-70 százaléka úgy vélte, hogy valóban csökkentek a terhek, ugyanígy a kedvezményezettek körében 60-70% százalék az aránya azoknak, akik úgy gondolják, hogy csökkentek az administratív terheik, és mindössze nagyon kevesen mondják azt, hogy akár a hatóságok, akár a e, kedvezményezettek részéről mondja azt, hogy nőttek a terhek. Nagyon sokan viszont, viszonylag sokan úgy válaszoltak, hogy nem is ismerik ezeket az új e, lehetőségeket. Ez nem különleges dolog, mert nemrég lettek bevezetve. Ami a konkrét előnyöket illeti, az egyik komoly előnye a hatóságok és a kedvezményezettek számára az, hogy kevesebb papírmunkát kell végezni, ami azt jelenti, hogy a műveletek tartalmára lehet koncentrálni, nem pedig a papírmunkára. Egy másik része a felkérésünknek az volt, hogy a részvételi arányt befolyásolja-e az új szabályozás. Vannak -e olyan szervezetek, és hát mennyi ilyen szervezet van, amelyek most úgy gondolják, hogy részt vesznek inkább az EU programokban, eddig nem tették meg a bürokrácia miatt. Úgy tűnik, hogy a kisebb szervezetek nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy részt vegyenek a pályázatokban, e, ugyanígy a, a kis és középvállalkozók is e, talán nagyobb arányban vesznek részt. Ez nem igaz a nagyobb szereplőkre, például az egyetemekre és kutatóközpontokra. Az egyetemek vonatkozásában a küszöbökből látjuk a hibát. Ott e, emellett vannak még problémák, a, a küszöbértékekkel, amelyeket túl alacsonynak tekintenek, például az közvetett költségek 20%-os küszöbértékét alacsonynak tartják, és amikor az egyetemi emberekkel beszélgettünk, akkor rámutattak, hogy az indirekt költségek 20%-ot általában jelentősen meghaladják. Az egyszerűsítés bevezetésével kapcsolatban szintén voltak problémák, főleg a hatóságok részéről kaptunk olyan visszajelzést, hogy nagyszerű dolog az egyszerűsítés, most már megírtuk a kézikönyveket, nagyon nehéz újra elkezdeni az egész magyarázó folyamatot. Ez az egyik legnagyobb probléma probléma, amit mi azonosítottunk, és ezért történhetett az, hogy egyes tagállamok nem ragadták meg ezt a lehetőséget. A módszertani elvárások szintén túlságosan bonyolultak, várakozási idők, illetve a félelem attól, hogy az auditorok mit szólnak az első költségszámlák benyújtásakor. Ami Ausztriát illeti, ott alaposabban megvizsgáltuk a dolgokat. Ausztria egyfajta úttörő szerepet játszott, elsőként vette át ezeket a rendeletmódosításokat, de még így is nagyon kevés a tapasztalat, ami rendelkezésre áll az egyszerűsített költségopciók vonatkozásában. Emellett az elterjedtség is viszonylag alacsony. 2011 végén vagyunk, ekkor fognak beérkezni az első költségigények, illetve elszámolások, tehát nagyon kevés tapasztalat áll rendelkezésünkre nagyon kevés ismerettel rendelkeznek a kedvezményezettek még ezekről a lehetőségekről, nem igazán tudják, hogy ezek az egyszerűsítési intézkedések milyen lehetőségeket biztosítanak számukra. Érdemes lenne a kedvezményezettek körében további felvilágosító munkát végezni mindkét célcsoportra jobban odafigyelni. Ausztria vonatkozásában azt látjuk, hogy kis tehercsökkentés vagy tehercsökkenés tapasztalható. A kifizetési stádiumban vannak megtakarítások, ugyanakkor növekedett az administratív teher a pályázati szakaszban, mert a az ellenőrző hatóságnak többlet feladatai jelentkeztek. Például ellenőrizni kell, hogy megfelele a pályázó az egyszerűsített rendszer feltételeinek. A kedvezményezettek szintén azt mondják, hogy a küszöbök alacsonyak, a költség küszöbök alacsonyak és rugalmatlanok, főleg a személyzeti kiadások vonatkozásában, illetve a közvetlen költségeknél nem lehet a szektorálisan változó meghatározott költség hányadot figyelembe venni, tehát a szektorokra jellemző átlag költségeket nem lehet elfogadtatni. Ausztriában a, tudjuk, hogy a következő időszakra vonatkozóan megszületett a tervezet, a rendelet tervezet, egyes tételek nagyon jól ki vannak dolgozva, de az empirikus tanulmányaink azt mutatják, hogy a működését kellene ennek az új programnak jobban megnézni, mielőtt a kohéziós politika újabb időszakára ráeresztjük ezeket az új szabályokat. Ha egy intézkedés több alapot érint, nem világos, hogy mondjuk ahol a vidékfejlesztési alap és az mezőgazdasági alap egyszerre játszhat szerepet, akkor hogyan kell eljárni, mert az egyik alapra vonatkoznak az egyszerűsített szabályok, a másik alapra viszont nem, és ez tovább bonyolítja, sőt, zavarossá teszi az eljárást, az elszámolási eljárást. Emellett a szereplők világosabb útmutatásra várnának, az egyszerűsített intézkedések vonatkozásában alaposabb technikai leírásokat, útmutatást várnának, legalábbis ez az osztrák tapasztalat, ugyanis a részletes szabályok hiánya megnehezíti a munkájukat. Az elnök felkérte az elődöt, hogy most már lassan fejezze be. Ajánlások Ausztria vonatkozásában. Használják már a most létező eljárásokat, az adó szabályok harmonizálása fontos, a olyan bizonyítékok bekérésének kötelezettségétől el kellene tekinteni, amelyek ténylegesen nem alkalmasak bizonyítékként, és túlságosan rugalmatlan a rendszer, tehát vállalkozás specifikus költségrátákra lenne szükség. Az Európai Bizottságnak adom meg szót, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tanulmányt is. Szerintünk ez nagyon hasznos, nagyon jól elemzi azokat a mm, szabályokat, amiket mi is ellenőrizzünk a leegyszerűsített költségrendszereknél. Gondoljuk azonban, hogy a tanulmány címe nem jó, ugyanis általában az egyszerűsítésre vonatkozik a cím, egyszerűsített költségek, Persze az egyszerűsítés, amit a rendelet módosítással akartunk bevezetni, ez ennél sokkal tágabb fogalom ezért ezt figyelembe kellene venni. Az igaz, hogy az indulás kicsit döcögős volt, voltak olyan rendszerek, amelyeknek a bevezetése tovább tartott, mint gondoltunk, és a két alapnál volt különbség a regionális alapra vonatkozó új szabályok már 2000 2009-től indultak, és az e GFL-nél e, korábban, tehát ezt e, össze kellene hozni. Az EGFL-nél elég heterogén intervenciók voltak, az EFRE-nél teljesen más típusúak az intervenciók, és amiért nehéz meghatározni egyetlen egy egyszerű átalányt az indirekt költségekre, és ezért nagyok a különbségek, nagyon különbségek, az, nagyok az általányban a különbségek a különböző intervenciók között. Persze még nagyon kevés a tapasztalat, ahogyan ezt önök is említették, a kedvezményezettek részéről érkezett visszajelzés is kevés, nagyon óvatosan kell az értékelést végezni. Néhány hónap hónapra alapulnak csak a e, visszajelzések, és néhány hónap alapján most még nagyon nehéz lenne megmondani, hogy a kedvezményezettek elégedettek-e az új szabályokkal, vagy sem. Persze mindig azt kell nézni, hogy javul-e a helyzet. És uh, ugye benyújtottuk a jövőre vonatkozó javaslatunkat, ami sok uh, jobbítást tartalmaz. Szeretnénk harmonizálni az egyszerűsített költségek alkalmazását az uh, összes alapnál, az általányrendszereket szeretnénk alkalmazni szélesebb körben, ami már az FV-nél elég jól bevált. És az általány modellek a mm, személyi jövedelmeknél elszámolhatók, hogyha a módszertan jóvá hagyott, tehát jóvá hagyott módszertana történik az elszámolás. Nagyon jók a következtetések, és ezek segíteni fogják a mi jövőben jellemző munkánkat is. Köszönöm. Köszönöm szépen, kicsit átveszem Jantól. Ketten kértek szót, azt hiszem Jans Geyer és Ayala Sender asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a két kollégának a tanulmány ismertetését. Az eredmény két szempontból szerintem nagyon érdekes. Az egyik megfontolás az volt, hogy ezek a könnyítések tényleg úgy működnek el, hogyan azt elképzeltük. Hogyha meghallgatjuk, hogy milyen nagy a bürokratikus teher a kedvezményezeteknél és az igazgatási hatóságoknál is, ugye emiatt kértük a bizottságot, hogy egyszerűsítse a szabályokat, és a bizottság valóban módosította az előírásokat, a szabályokat. De kérdés az, hogy ezzel sikerült-e tényleg elérni a bürokrácia csökkentését, amit szerettünk volna. Hát vegyesek a az eredmények. A tanulmány egyik előnye az volt, hogy választ kapunk arra is, hogy milyen pontokban hatnak a e, adminisztráció csökkentő intézkedések. E, persze a csavarhúzót, az folyamatosan tekerni kell ahhoz, hogy kihjöjjön a csavar. A második kérdés, ami teljesen világossá vált, nyilvánvaló a hatalmas időbeni csúszás, megalkotunk szabályokat, és ezek, a, legalábbis ahogyan elképzeljük, abban a másodpercben a valóság részévé válnak. De ami tényleg történik, az nem ez, sokkal később kezdenek hatni a szabályok. És ezért ezt még egyszer meg kell majd vizsgálnunk, amikor elgondolkozunk azon, hogy a módosított költségvetési rendeletnek milyen hatása lesz. Ugye folyik a munka ezzel kapcsolatban, valamennyien örülünk ennek, néha küzdünk a bizottsággal, de e, mi ezt könnyebbségnek fogjuk majd érzékelni, a bizottság kicsit más e, hogy áll hozzá, Persze majd egy megfelelő idő után be kell építenünk egy olyan ellenőrző ciklust, ami tekinthető, kezelhető azok számára, akik ezzel dolgoznak, és aminek az alapján tényleg jól lehet mérni, hogy elértük-e a kívánt célokat. És ehelyütt egy kérdést is szeretnék feltenni a tanulmány kapcsán mit is érünk el ezekkel a könnyítésekkel, ugyanis más, hogy értékelik ezt a hatóságok, és más, hogy a kedvezményezettek. Mi a mire kell koncentrálnunk az igazgatásra, szerintem inkább a kedvezményezetekre az igazgatásnak, a hatóságnak kell végezni a dolgukat, a programok lebonyolításakor, természetesen ezért ők a felelősek, de nem szabad persze az életüket a szükségesnél, a feltétlen szükségesnél nehezebbé tenni. De a végkedvezményezettek nél érzékelhető igazán az, hogy könnyebbé, egyszerűbbé válik ez a rendszer. Szerintem ez a fontosabb. Egyébként minden változás először terhet jelent az igazgatás számára, hiszen a korábbi rutinokat meg kell változtatni, és ezt általában a hivatalnokok nem szeretik nagyon. Rendben van. Ayala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, semmit szeretnék mondani. A kollégáim már mindent elmondtak, minden, ami fontos volt. Ez is azt jelzi, hogy az új pénzügyi rendeleten belül ez nagyon fontos lesz. Fontos az innováció. Köszönöm szépen. van egy kommentár a tagok részéről? Ha nincs, akkor én jó magam szeretnék egy kommentárt fűzni az elhangzókhoz. Ja, mindig mióta emlékszem, mindig arról beszélt ez a bizottság, hogy kevesebb szabályozásra van szükség. Hat évvel ezelőtt e, e, egy kezdeményezésünk volt, hogy egy, létrehozunk egy testületet, amely azt tanulmányozza, hogyan lehet biztosítani a kevesebb szabályozás, és Edmund Steiber úr is ö, ö, beszélt erről, és nem tudom, hogy egyáltalán erről a bizottságról hallottak-e, vagy egyáltalán a működésével kapcsolatosan van-e mondani valójuk. Ingeborg, egy kérdésem lenne a bizottsághoz. Amit itt elvázolt, jó, ezek nagyon érdekes dolgok. A kérdés az, hogy az, ez az általány, a költség általány hogyan kerül alkalmazásra az új strukturális alaprendeletben. De milyen messzire jutottunk az egyszerűsítéssel? Az új rendeletben már ezeket az egyszerűsített szabályokat fogjuk alkalmazni? Úgy látom, hogy más képviselő nem kér szót. Akkor először ismét a szakértőknek adom meg a szót. Parancsoljanak. Persze tanulmányoztuk a dokumentumokat, és a Stoiber bizottság munkájára adott reakció tulajdonképpen ez a dokumentum elolvastuk a számításokat, és szerintük a tényleges eh, haszon sokkal alacsonyabb, mint amire számítottak. És ennek magyarázata az, hogy az egyszerűsített költségmódszer, amire vonatkozóan már vannak eh, számok, eh, hiszen már erre egy vonatkozó rendelet is, és ezt, ezzel meg lehet mondani azt, hogy ennyi és ennyi millió euróba került a bürokrácia, vagy ennyi és ennyi millió eurót akarítató meg az egyszerűsített leegyszerűsítéssel, de szerintünk sokkal kisebb ez a csökkenés, mint amit a néhány évvel ezelőtt közzétett tanulmány kihozott eredményül. A viták során persze kiderült, hogy lehet azért arra serkenteni a tagállamokat, hogy dolgozzanak, és a, az igazgatási hatóságok az, is belátják, hogy az egyszerűsítéssel jól járnak. Ausztriának a példánkban az első tapasztalataim most megszülettek, és nagyon jó lenne, hogyha meg lehetne osztani a tapasztalatokkal, például Spanyolországgal nálunk, a Szíriamáncsával például fogalmunk sincs, hogy ez hogy működik. Most a bevezetésnek az első szakaszában vagyunk, és keressük a, az információt. De nagyon kevés segítséget kapunk otthon, mert, mert egyszerűen nincsenek tapasztalatok. Tehát nagyon kevés minden történik és természetesen a mi hatóságaink nem akarják ezt bevezetni, mert csak a bizonytalanság a tekintetben, hogy ez hogyan működik. De lehet, hogy ez jól működik, mint én Belgiumban, vagy Ausztriában, vagy Németországban, vagy valahol, és ezzel motiválni lehetne a hatóságokat, hogy ezt alkalmazzák, hiszen végül szerintem valamennyien profitálunk ebből. Még egy utolsó mondat, ha megengedi. Természetesen figyelembe kell venni, hogy átadható egyáltalán a tapasztalat. Nagyon fontos persze, hogy tanuljunk egymástól, de azért meg kell vizsgálnunk azt is, hogy lehetséges-e az egyik országban működő rendszert egy másik országban is alkalmazni, hiszen nemzeti szabályok is keverednek az EU rendeletekkel, szabályokkal, tehát elég nagy ez a feladat persze, de fontos. Bizottság? A bizottság? Igen, a foglalkoztatási főigazgatóságról jövök. Mi egy kicsit máshogy látjuk a helyzetet. Azonban szeretnék egy-két dolgot kiavítani. Els, elsősorban a ö, Ausztriát illetően, ta, ö, tudjuk, hogy már 2007 óta létezik egy iránymutatás, és ezt már 2008-ban alkalmazzák is a tagállamok, például Belgium. Na most a jövőt illetően, elsősorban a jövővel fogok foglalkozni, aztán majd a kollégám a jelen. Ami fontos az az, és a tagállamok is jelzik azt, hogy melyek a jelen hibái, éppen ezért a jövőt föl, úgy szeretnénk felépíteni, hogy a hibákat ki kerüljük a jövőben. Egy hatalmas harmonizációs munkára lesz szükség. Ugye volt arról szó, hogy a különböző alapok között milyen nagyok a különbségek a jogszabályok terén, a négy-öt alap, a kohéziós, a halászati, a fejlesztési, és így tovább, tehát ugyanazon a jog alapon működnek, és ö, egyszerűsített költségek rendszerében működnek, tehát itt az öt alapra ö, hasonló jogszabályok vonatkoznak természetesen a különböző alapok kalkulációit is az európai jogszabályok alapján kell kiszámítani. A plafon mindidáig más volt, a 40 százalékos ez a plafon a direkt költségek terén, és a kutatás szempontjából ez nagyon fontos lesz a jövőben is. messze a nemzeti jogszabályokat is alkalmazni kell. Köszönöm szépen. Szeretném ezt valamivel kiegészíteni, ami a tagállamok vagy a régiók közötti cserét illeti. Persze, a bizottság is szeretné támogatni ezeket a cseréket. December 13-án volt egy nagy rendezmény 150 részvevővel, különböző régiókból érkeztek a részvevők, és a bizottság, a különböző régiók, szakemberek eszmét cseréltek az egyszerűsített költségekről, erről az egyszerűsítésről. A másik dolog a Stoiber csoport. A Stoiber csoport jövő év elején készít el egy jelentést, amelynek a tárgya a e, bürokrácia csökkentés, az administratív terhek csökkentése, és e, az ebben a jelentésben lévő megállapításokat természetesen mi is figyelembe fogjuk e, venni, amikor a jövőbeni jogalkotási javaslatokat elkészítjük. Köszönöm szépen mindenkinek! Köszönöm a részvételt eh, ebben a vitában. Nagy köszönet külön a két szakértőnek, nagyon hasznos volt. Most pedig rátérünk a utolsó napirendi pontunkra, amely az számvevőszék külön jelentése hatékonyak voltak-e az ERFA által támogatott e-kormányzati projektek. Eh, eh, Iszpir úr, az ön bölcsességére vagyunk kíváncsiak. I'm delighted. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és az e kormányzással kapcsolatosan elmondhatom a véleményemet, itt elektronikus e, munkáról van szó, polgárok, kormányok között a kommunikációs technológiát, a technológiai változásokat is felhasználjuk ebben a munkában új fontos közszolgáltatási szolgáltatásokat tudunk nyújtani. Meg kell nézni a, a már befejezett programokat annak érdekében, hogy a teljesítményt tudjuk ö, vizsgálni. Négy tagállamot vizsgáltunk, három milliárdos kiadásra vonatkoztatva a programokat tanulmányoztuk. A számvevőszék felkért bennünket, hogy elemezzük a különböző programokat, mint tehát a legkülönbözőbb területeket az elektromos, elektronikus fejlődés terén, a technikai tevékenységek terén, az elvárásokat, a mindennapokban, az egyre bonyolultabb applikációk terén. A lehetőségek az elkormányzás terén a tagállamokban nagymértékben attól függnek, hogy mennyire kötelezik el magukat a változások mellett, és itt le, legyen az egy régió vagy egy szervezet. A korábbi szakaszokban a tagállamokban voltak hibák, hibákra került sor, és az ilyen projektekben a jövőben mindenképpen ki kell kerülni a hibákat. Annak ellenére, hogy az elkormányzási programok nemzeti szinten javultak, és a megfelelő stratégiákat kialakították, de a prioritásokat nem mm, határozták meg. A rendszer applikáció területén sok esetben késekedésre kerültek, került sor, vagy pedig a módszertanban, a projekt megvalósításában voltak problémák olyan új technológiák is léteznek, amelyeket nem használnak ki teljes mértékben. A különböző projektek megvalósítása során fontosak a szervezeti strukturális lehetőségek is. Technikai szempontból megfelelőek voltak az elektronikus szolgáltatások, a különböző szervezetekben fenn, pénzügyi szempontból fenntarthatóak ezek a programok, de a jövőben az elkormányzással kapcsolatos projekteket is, ja, projekteken is javítani kell a lehető legjobb módon kell kialakítani ezeket a stratégiákat, amelyeket a szükségletek alapján kell meghatározni, a célkitűzések alapján kell meghatározni, és meg kell valósítani ezeket a célkitűzéseket. A jelenlegi helyzetben, eh, amikor is kevés eh, erőforrás áll rendelkezésre, jobban kell megcélozni a különböző lehetőségeket, hogy a polgárok számára optimális módon használják fel a pénzösszegeket, a költséghaszon értékelés is fontos, hogy olyan projekteket válasszunk ki, amelyek fenntarthatóak hosszú távon. A tagállamokban beszélni kell ezekről a lehetőségekről, és a transeurópai interoperabilitást kell biztosítani az ERFA alapokból a polgáraink mindennapi életében nagyon fontosak ezek az ajánlások, és az e-kormányzás jövője szempontjából is nagyon nagy örömmel látom, hogy Malder úr készített el egy jelentést, és bevett azokat a változtatásokat is, amelyeket mi javasoltunk. Nek érdekében sokkal hatékonyabb pénzfelhasználásra van szükség, és csökkenteni kell az administratív terheket, amelyről itt most beszél a bizottság. Természetesen jó magam és a kollégáim is szívesen válaszolunk a kérdéseikre a jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. A bizottság tagja a kapszót. Elnök úr, köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretnék, szeretném üdvözölni ezt a munkát. Nagyon időszerű, jól időzített ez a munkája a számbevőszéknek. Nagyon sok hasznos ajánlása van, és ezek hasznosak lesznek a következő program időszakra is. Ami a 100 millió, 100 100 millió eurót illeti a jogosultság szintjén. Az e-kormányzással kapcsolatos projektekre e, született ez az összeg, és az információs és kommunikációs technológiát finanszírozzák az ERFA-ból. És ez a, az európai beruházások fő ö, ö, lehetőség forrása. A, üdvözöljük a számvevőszék üzenetét, nevezetesen, hogy ez a projekt nem csak a technológiáról szól, itt elsősorban a szolgáltatások minőségéről, javításáról, és a jövőben mindenképpen erre kell nagyobb hangsúlyt helyezni. Azzal is egyetértek a számvevőszékkel, hogy drámai változásokra került sor az utóbbi tíz évben, és a, az, és a az információs társadalom főigazgatóságáról is a kollégáim nagyon fontos dolgokkal foglalkoztak. Itt elsősorban az európai interoperabilitás kérdése is fejlődésben van a számvevőszék jelentését nagyon fontosnak találjuk, mert ez megerősíti azt az üzenetet is, amely mellesleg benne van a, javasolt rendeletben, nevezetesen, hogy a beruházások kedvezményezetteit kell mindenképpen előtérbe helyezni, és nem csak a szolgáltatások, valamint a technológiai érdekeket de azt is látjuk, hogy a technológiai változások nagyon gyorsak a köz, tehát az állami szektorokban, ágazatokban is fel lehet használni ezt a változó technológiát annak érdekében, hogy a szolgáltatások minőségén javítsanak azt is tudjuk, hogy a fenntarthatósággal is foglalkozott a számvevőszék, és sok esetben hibákat is talált, nevezetesen, hogy nem vették figyelembe a pénzügyi megfontolásokat a különböző folyamatokban. Mindenképpen meg kell próbálni a különböző hatóságokra nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy vegyék figyelembe mindezt a jövő programokban. Elnök úr, itt, vannak a, itt van a kollégám az Információs Társadalmi Főigazgatóságról, és ö, oda is adom neki a szót, vagy pedig önnek adjam vissza a szót, elnök hát fél tizenkettőkor be kellett volna, hogy fejezzük az ülésünket, úgyhogy azt kérem, hogy írásban válaszolja. Én vagyok a jelentéstevő e témát illetően, én megpróbálok nagyon rövid lenni, e, lényegében csak azt tudom elmondani, amit a bizottság e, tagja is elmondott, hogy nagyon jó a számvevőszék jelentés, és ezért nagyon hálás vagyok a technológia gyorsan változik, minden évben egyre gyorsabban változik, és a jelentésben is benne van ez már, hogy minden tagállamban stratégiákat kell kialakítani, a költség haszon elemzést el kell végezni, tanulhatunk is egymástól a legjobb gyakorlatokat, stratégiákat kell alkalmazni a különböző tagállamokban. Tanuljunk egymástól, ez egy olyan téma, amely folyamatosan fejlődik, és tehát úgy kell megtanulnunk, hogy közben gyakoroljuk is ezeket a dolgokat. Herzog asszony szeretne valamit mondani? Thank you, Mr. Chairman. As a... Köszönöm szépen. Én, mint az jelentést tevő a szocialisták részéről néhány dolgot szeretnék elmondani. Az ITRA bizottságban pontosan tegnap volt egy mini meghallgatás is az elkormányzásról és a további jövőbeni programokról. Igen, én úgy gondolom, hogy az EU és a tagállamok adminisztrációinak mindenképpen meg kell találniuk a megfelelő modellt a 20. századi 21. századi technológiákra vonatkoztatva az internet is nagyon fontos. Az internet használata természetesen párhuzamos rendszereket kell kialakítani az európai polgárok számára. Még nagyon hosszú, hosszú évekre van szükség, hogy százszázalékos lefedettséget tudjunk biztosítani. Nagyon örülök annak, hogy a, végül a bizottság kimondja azt, hogy itt nem csak a információs és technológiáról van szó, hanem szolgáltatásokról, szolgáltatásokról, amelyeket a polgároknak akarunk nyújtani itt az output nem csak a megabajtok, a szerverek és a technológiát jelentik, hanem ez plusz a szolgáltatások, amelyeket nyújthatnak. Tehát ez lehet együtt a két output. Ami a költséghaszon elemzést illeti, azt szeretnénk kiemelni, hogy meg kell érteni egy szélesebb körben E, ezt az elemzést. Figyelembe kell venni az adott régiók egyedi sajátosságait. Például vannak olyan régiók, amelyek hátrányos helyzetűek, alulfejlettek, sok az idős ember, aki ott lakik. Tehát sok esetben a haszon csak magasabb költségek mellett lehet megvalósítható hosszú távon. És természetesen a költséghaszon elemzésben figyelembe kell venni mm, azt, hogy kik azok, akik az nyújtott szolgáltatásokkal élhetnek képezni kell azokat, akik az adott rendszerekkel dolgoznak, de a polgárokat is képezni kell. Azt hiszem, hogy ezekkel a különböző módosító indítványokkal üdvözöljük. Azt hiszem, hogy nagyon időszerű mindez most, amikor a digitális numerikus agendáról is beszélünk. Köszönöm szépen. Oh, Sajnos nem kapcsoltam be a mikrofont. Észfe úr csak dicséretet kapott. Akar még valamit mondani? Remélhetőleg röviden teszi. Köszönöm, elnök úr. Az előző külön jelentés Ettől eltérően a mi jelentésünk pozitív véleményt fogalmaz meg az Európai Bizottsággal kapcsolatban, és az ajánlások is pozitívabbak. A következtetések teljesen egyértelműek. Az ERFA-ból támogatott projektek hozzájárultak a közszolgáltatások minőségének javításához. Az e kormányzás területén. Ugyanakkor vannak bizonyos problémák, amelyeket az Európai Bizottságnak az elkövetkezendő időszakban orvosolnia kellene azokat az aspektusokat, amelyeket a jelentésünk negatívan hangsúlyoz. Reméljük, hogy ez a jelentés hozzájárulhat majd az elkövetkezendő időszakban az Európai Bizottság stratégiájához. A képviselők nem tettek fel kérdést nekem, tehát azt gondolom, hogy eh, ez így akkor rendben is van. Minden intézmény a helyértékén kezeli ezt a eh, számvevőszéki jelentést, a Kokobu, a bizottság, eh, stb. Nyilvánvalóan vissza kell majd térnünk rá a jövőben valamikor. És remélhetőleg a következtetések, illetve az ajánlások majd az érdekeltek javára szolgálnak. Köszönöm, mondja az elnök, akkor ezzel le is zártuk a mai munkát, napirendet. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, köszönöm. A koordinátorok ülése következik, de most megkérnék mindenkit, hogy hagyják el a termet, mármint azok, akik nem jogosultak itt maradni.